Myślę, że możemy rozpoczynać nasze posiedzenie. Rendben van, akkor kezdjük el a munkát. Megnyitom az ülést, mindenkit üdvözlök a ma délelőtti ülésünkön. Elnézésüket kell kérnem, mert megváltoztattuk a napi rendet. az jelentéstevő, az árnyék jelentéstevő kö és a koordinátorok között megállapodás jött létre a tekintetben, hogy hány módosítót nyújtanak be. Az Andrió jelentés kapcsán, hogy hogyan segíthető elő kap a munkahelyteremtést a vidéki területeken. Ilyen módon tehát itt megváltozott maga a szavazásra bocsátott jelentés. Nagyon érdekes kérdés, nagyon fontos kérdéssel van dolgunk. És kétség, vagy kétség se férhet hozzám, hogy az a konferencia, amely az 1996-os konferencia után 20 évvel került megrendezésre, sok felismeréssel, gazdagított bennünket. Ugye 20 évvel ezelőtt még Franz Fischler volt a biztos, És így ez a konferencia is segített abban, hogy a vidék és mezőgazdasági térségen, illetve tevékenységből élők jövőjén elgondolkozzunk. A 20 évvel ezelőtti konferencia a jövőbe mutatott, a véleményeket formázta ki, ezután a konferencia után alakították ki a közös agrárpolitikában a második pillért, és a vidékfejlesztés gondolatát ekkor fogalmazták meg. A Korki konferenciám, melyet e héten, szeptember 5-én és 6-án tartottunk, voltak éppen a 20 évvel ezelőtti konferencia folytatásának volt tekinthető. Mi több, Hans Fischler is ott volt, ő volt a 20 évvel ezelőtti konferencia spiritus rektora. Éppen ezért érdemes megfigyelni az idei konferencia eredményeit, hogy mire jutottunk, mire jutottak a konferencia résztvevők, és biztos vagyok benne, hogy segíteni fog, hogyha megszerzett tudásunkat, a témában szerzett tudásunkat összehasonlítjuk. Ahogy mondtam, Franz Fischler jelen volt Korgban, az OECD, az EIB, az Európai Beruházási Bank képviselői, a bizottság képviselője, a szlovák mezőgazdasági miniszter, mint soros tanácselnök volt jelen. Ilyen módon tehát 29-én szavazunk erről a kérdésről. Menjünk a mai napirendre. Az észt, máltai és szlovák, valamint íre vagy gélik kivételével minden nyelvre és nyelvről van tolmácsolás, ilyen módon a magyar, ahogy hallják is, aktív és passzív tolmácsolást kínál. És most pedig megadom a kollégának a szót. Köszönöm szépen. A rendel kapcsolatban szeretnék két dolgot elmondani. A szakbizottságunk ugye mindig is komolyan veszi a munkáját. Na most, kaptunk egy jelentést, amely csak angol és lengyel nyelven hozzáférhető. Hát nem tudom, hogy hogy lehet így komoly munkát végezni. Szerintem a parlamenthez nem méltó ez, hogy francia nyelven legalább nem kaphattuk meg ezt a dokumentumot. Sajnos angol és lengyel nyelven nem tudom ezt megfelelőképpen uh, értelmezni. Azt kérném, hogy mindenki kapjon egyenlő esélyt a dokumentum megértésében, tehát ezt mindenképpen le kellett volna fordítani. A mai napi rendünkön elég kevés pont van, de hát ezek közül az egyik a nyulak védelméről szól, Hát természetesen fontosak a nyulak, de hát azért úgy gondolom, hogy vannak fontosabb kérdések, mint a ketrecek mérete, és hogyha felszabadult ennyi hely a napirenden, akkor másról is beszélhetnénk, mondjuk az idei nyár gabonatermésének katasztrofális mi voltáról. Vannak olyan témák, amelyek sokkal fontosabbak a mezőgazdászok számára, mint a tenyésznyulak védelme. Tehát nem csak arra kellene odafigyelnünk, hogy odafigyeljünk arra, hogy a közvélemény mit vár tőlünk, hogy a közvélemény szórakoztassuk olyan témákkal, mint a nyulak ketrece, hanem ennél sokkal komolyabb témáink is volnának. Tak, <clears throat> słuszna uwaga, będzie tłumaczenie jeszcze, że... Hát, jogos felvetés, hogy lefordítsák a dokumentumot francia nyelvre is, hogy önök is dolgozhassanak velem. Az a tény, hogy lengyelre fordították le, nem véletlen eredményem. Hiszen e dokumentum minden nyelven fontos, hogy megjelenjen, és a kezdeményezője lengyel volt, ezért lengyel nyelvre fordították le. És ez az oka annak, hogy miért van szükség arra, hogy megfelelő elemzést folytassunk arról, hogy mi történik a külügyi dimenzióban is. Persze a VTO tárgyalásokra is ki kell térni, meg kell vizsgálni a kondicionalitás vagy a feltételesség más formáit is. Nagyon gyakran azt tapasztaljuk meg, hogy a mezőgazdaság kérdéseiről más kérdések eh, javára feledkeznek meg. Ugyanakkor beszél több kérdésről, a belső piac működéséről, vagy pedig a gabona betakarítás helyzetéről. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek örökzöld témák, és örökzöldek is maradnak a jövőben. Jelenleg is különböző tanulmányokat adtunk megbízásban, az aztán sok képviselőtársunk vetette fel például a gabona helyzetet. Azt látjuk, hogy Ukrajnából jelentős mennyiségű gabonát, kerül, gabonát importálnak a közös piacra. Aztán a fiatalok, fiatal gazdálkodókról sem feledkezünk meg. Egy szóval a frakcióján keresztül kérem terjessze be a javaslatait, és ut- utána ez napirendre kerülhet. Köszönöm szépen a javaslatait. Most pedig lássuk a következő témát. Többször felvetették ezt a témát, de soha nem ö, vitattuk meg teljes mélységben. Ö, az állat jólét egy fontos szerepet játszik a mi menetrendünkben, agendánkban, nagyon fontos kérdésről van szó, és az állat jólét fejezetébe tartozik a nyúlak védelme. Stefanek biztos, hogy tájékoz felszólalásában elmélyíti majd a tudásunkat a nyúlakról. Egyszer a jelentés tervezetet egy ülésünkön már bemutattam, Ek kollega, június havában. Ilyen módon most minden késlekedés nélkül meg is adom Ek kollégának az szót parancsoljon. Kedves kollégák! Kedves bizottság és tanácsi képviselők, tisztelt elnök úr! Ma a saját kezdeményezésű jelentésemet szeretném bemutatni önöknek a tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimum követelményekről. Mint ahogyan bizonyára önök is tudják, korlátozott egy ilyen jelentés terjedelme, ezért a nyulak megfelelő tartására helyeztem a hangsúlyt, ez természetesen nem jelenti azt, hogy az ágazatot érintő problémákat és a társadalmi gazdasági aspektusokat nem veszem figyelembe, további módosít, módosításokat, javaslatokat nyújtok majd be, és ezekben mindenképpen figyelembe veszem ezeket. Még a nyári szünet előtt közöltem, hogy ezzel a jelentéssel több célt szeretnék elérni. Először is a legfőbb cél az, hogy megszüntessük a joghézagokat az EU-s jogi keretben, hiszen a nyulak védelmére vonatkozóan semmiféle szabályozás nem létezik. A középtávú cél ezentúl menően az, hogy az ágazat számára biztosítsuk a fogyasztóorientált termelési lehetőségeket, és hogy ezáltal a globalizált piacon versenyképesek legyenek a nem európai versenytársakkal szemben. A rövid távú cél pedig az, hogy előmozdítsam ezzel a jelentéssel a nyilvános vitát a nyulak tartásáról. Az európai polgárok petíciót intéztek az európai agrárminiszterekhez és az Európai Bizottsághoz, annak érdekében, hogy bizonyos ketreceket betiltsunk a nyúltartásban, ez is azt mutatja, hogy egyre nő az érdeklődés ezen téma iránt. Azt gondolom, hogy ami a rövid távú célkitűzést illeti, már jó úton haladunk, kedves kollégák, hogyha a nyulak tömeges tenyésztését vesszük figyelembe Európában, azt láthatjuk, hogy leszálló ágban van ez az ágazat. Az elmúlt években az európai termelőknek folyamatosan meg kellett küzdeniük a termelési mennyiség csökkenésével, és a 2016-os prognózisok, előrejelzések azt mutatják, hogy közel 4%-os csökkenéssel kell számolnunk az idei évben. Van tehát egy egyértelmű tendencia, a nyúlhús iránti kereslet különböző okokból kifolyólag csökkenni fog, hogyha nem teszünk ez ellen semmit. Ezen túlmenően az európai eh, nyúltenyésztési üzemeket egyre inkább érinti a kínai verseny is, ugyanis ezt az ágazatot nem érintik a kapra vonatkozó szabályok és egyéb piaci szabályozások sem. Ezen a okokból kifolyólag gyakorlatilag veszélybe került a, került a nyúl tenyésztők egzisztenciája Európában. Ha semmi nem változik, akkor félő, hogy ez az ágazat a nem túl távoli jövőben teljesen kiszorul a piacról a Kínából és más országokból érkező olcsó termékek miatt. Mindenképpen biztosíthatom önöket afelől, hogy semmiképpen sem szeretném azt, hogy kínai termelők vegyék át ezt a piaci ágazatot itt Európában, mert ott a standardok minden bizonyjal messze alatta vannak az európai szintnek. Mit tehetünk mi itt az Európai Parlamentben? Meggyőződésem, hogy az egyetlen fenntartható megoldást a termék minősége révén érhetjük el, figyelembe véve a fogyasztók azon óhaját, hogy magasabb állatjóléti, állatvédelmi sztenderdeket alkalmazzunk. Az Európai Bizottság ez év tavaszán egy dokumentumot tett közzé, amelyből világosá vált, hogy a fogyasztók 80%-a jobb állatvédelmi normákat szeretne látni Európában. Emellett a média is sokszor beszámol arról, hogy milyen rossz körülmények, tartják, körülmények között tartják az állatokat. A fogyasztó joggal várja el, hogy megfelelő minőségű termékek kerüljenek a piacra, melyeket jó lelkiismerettel fogyaszthat el. Ezért is nyújtottam be a javaslatomat, amely amely révén szerintem a fogyasztó, az ágazati szereplők és az állatok is profitálhatnak. Emellett az európai parlamenti képviselők hitelessége is attól függ, hogy figyelembe vesszük-e az európai polgárok kéréseit. Ugyanúgy, ahogy felismertük, hogy a tyúkok tartása sokszor nem volt megfelelő, így a nyulak esetében is cselekednünk kell. Nem tudom elképzelni azt, hogy itt a mezőgazdasági szakbizottságban valaki az állatjóléttel és állatvédelemben szembe helyezkedne. Kedves kollégek, legyünk hitelesek, és nem lehetünk hitelesek akkor, hogyha a nyulak védelme ügyében másra jutunk, mint például annak idején a tojostyúkok esetében. Akkor is nagy volt az ellenállás, mégis eljutottunk a, arra a szintre, amikor betiltottuk az állatokat, az állatokat kínzó gyakorlatokat. Átdolgozott menetrend és konstruktív ágazati együttműködés révén sikerült 2012-ben bizonyos ketrecfajtákat betiltatni. Hogyha a politikai szereplők annak idején az agrárágazati szereplőkkel együtt meg tudott állapodni, akkor remélhetőleg Ma ugyanezt az eredményt elérhetjük a nyulak esetében is. Sajnálatosnak tartom, hogy a minimum követelmények témáját a nyulak kontextusában csak most vitatjuk meg itt az Agri Szakbizottságban, sokkal korábban kellett volna erre sort keríteni, mert az EFSA már 2005-ben megállapította, hogy a tenyésztett nyulak halandósága jóval magasabb, mint mármely más tenyésztett haszonállat esetében. Emellett a nyulak tömeges tartása annak mostani formájában az antibiotikumok rutinszerű alkalmazása miatt közegészségügyi probléma is, már csak azért is, mert már most is tartalék antibiotikumokat kell alkalmazni. Egy dolgot biztosan megállapíthatunk. A jelenlegi tenyésztési módszerek semmiképpen sem veszik figyelembe az állatjólét és állatvédelmi követelményeket. A különböző ketrecek alkalmazása állatkínzás, ezért itt az ideje, hogy alternatív tartási módszerekre térjenek át az ágazati szereplők. Erre javaslatot is tettem a jelentésemben. Ezek az alternatív tartási módszerek lehetővé teszik a nyulak számára, hogy a lehető legtermészetesebb módon tenyészék őket. Remélem, hogy a tömeges nyúltenyésztők nem szabad megengednünk, tehát, hogy a tömeges nyúltenyésztés gyakorló ágazati szereplők megtévesztenek bennünket. További módosítókat fogok egyébként benyújtani, ezzel kitágítva, kibővítve a jelentésem terjedelmét, és mindenképpen a magasabb állatjóléti követelményekre fogok összpontosítani a szövegben. A vidékfejlesztés és a kap keretein belül mindenképpen lenne lehetőség arra, hogy az Európai Unió támogatásával jobb, állatbarátabb termelési módszerekre térjünk át zárásképpen szeretném elmondani, dolgozzunk közösen azon, hogy a nyúltenyésztésben magasabb állattartási követelmények valósuljanak meg. Tegyünk eleget a több millió állatbarát kérésének, követeléseinek, és a fogyasztókat is halljuk meg, akik jobb minőségű termékeket szeretnének. Ha most nem cselekszünk, akkor a kínai versenytárs letaglózza az európai szereplőket, még mielőtt azok tisztában lennének a veszélyel, és végezetül a Lisszaboni Szerződés 13-as cikkében kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az állatok jólétét mindenképpen szem előtt tartjuk, hiszen az állatok érző lények, ezt mindenképpen be kell tartanunk, ezt a rendelkezést, és ezzel azt hiszem mindent elmondtam. Köszönöm. Przystępujemy w takim razie do wypowiedzi pani panów posłów. Köszönöm szépen. Nézzük akkor most a képviselők hozzászólásait ebben a témában. Aguilera asszony lesz az első parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok Ekkurnak a jelentésért. Én személy szerint úgy gondolom, hogy igenis fontos, hogy megvitassuk ezt a kérdést. Ekkor véleménye némiképp eltér az enyémtől, de mindenképpen úgy gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk erről a témáról, fontos, hogy beszéljünk erről az ágazatról, ugyanis a nyúltenyésztési ágazatra tulajdonképpen már vonatkozik egy irányelv, a tenyészet, tenyésztett állatokra vonatkozó irányelv, de a nyulak tartására vonatkozólag nincsenek specifikus szabályok. Tehát csak ez az egy általános tenyésztett állatokra vonatkozó irányelv vonatkozik a nyúltenyésztésre. Véleményem szerint a nyúltenyésztés olyan ágazat, amely fontos, és különösen fontos ez Spanyolország számára. Jó gyakorlatok vannak, ezeket meg is osztják egymás között azok az országok, ahol fontos a nyúltenyésztés. Van egyébként egy tenyésztett állatokra vonatkozó platform is, a bizottság berkein belül működik ez, és ennek természetesen az a célja, hogy az állat jólétet javítani tudja a tenyésztett nyulak esetében. De természetesen nem csak a nyulakról kell beszélnünk, a állatokról szóló irányelv kapcsán, hanem minden egyes tenyésztett állatról általánosságban. Hogyha a teljes állattenyésztést nézzük, akkor ebben a nyúltenyésztés európai szinten mindössze 1%-ot tesz ki, ugyanakkor gazdasági szempontból azért bizonyos tagállamok számára fontos a nyúltenyésztési ágazat. Általánosan nézve Európában nyilván nem ez a legfontosabb állattenyésztési ágazat, de Spanyolország számára fontos ez. Tudjuk, hogy az állattenyésztési ágazat általánosságban nehéz, válságos időszakon megy keresztül, és ez nyilván érinti a nyúltenyésztést is. Ami magát a jelentést illeti, úgy gondolom, hogy többet kellene beszélnünk a problémák gyökeréről. Tehát például, amikor a magas elhullási arányról beszél, akkor meg kellene néznünk, hogy itt milyen különbségek vannak a nyúltenyésztés és egyéb tenyésztett állatok között. Komolyabb tudományos kutatásokra lenne szükség, és magukat, a nyúl fajokat is ellenállóbbá, ha fogalmazhatok így, jobbá kellene tenni, hogy az elhullási arányt csökkenteni tudjuk. Ami az antibiotikumokat illeti, nincsenek külön a nyulakra kifejlesztett antibiotikumok, mert ez gazdaságilag nem érné meg, mert annyira kevés a tenyésztett nyúl. Ezért sokszor olyan antibiotikumot használnak, amelyek tulajdonképpen nem alkalmasak a nyulak számára. Mindenképpen olyan jogszabályokra van szükségünk, amelyek nem károsítják, amelyek nem érintik negatívan a nyúltenyésztőket. Sokkal több tudományos kutatásra lenne szükség, például az antibiotikumok szintjén jobban fel kellene használni az innovatív lehetőségeket, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek a nyulak és a nyúltenyésztők számára megfelelőbbek. Természetesen, még egyszer hangsúlyozom, tudom, hogy más állattenyésztési ágazatok gazdaságilag fontosabbak, több pénzt hoznak, ezért jobban odafigyelünk rájuk, és ezen állatfajok esetében az antibiotikumok kidolgozása is pontosabban történik, hiszen, mint említettem volt, nincsenek specifikus antibiotikumok, vagy nincs specifikus antibiotikum a nyulak esetében. És azt is nehezményezem kissé, hogy a nyúltenyésztőkről kevés szó esik a szövegben, tehát a nyulak szenvedéséről nagyon sokat találunk itt, ellenben a nyúltenyésztők problémáiról, és igenis kimondom a nyúltenyésztők szenvedéséről, nem sokat látok ebben a szövegben. Ezért úgy gondolom, hogy a nyúl tenyésztők szemszögéből is nézni kellene ezt a kérdést, nem csak a nyulakéból. Köszönöm szépen. Nagyon sokan kértek szót, úgyhogy másfél percre tudok csak mindenkinek szót adni, némiképp korlátoznom kell a hozzászólási időt, mert nagyon sokan vannak a listámon, előre is elnézést kérek. La filière, la filière cunicole, comme vous savez certainement en France, représente à peu près 8000 emplois. Loazó úr, Franciaországban körülbelül 8000-en dolgoznak a nyúltenyésztésben, és mind a húsért, mind pedig a szőrért tenyésztett nyúl fontos Franciaországban. Hogyha megnézzük más ágazatokat, a szarvasmarhát vagy a sertéstenyésztést, akkor sokkal jobban odafigyelnek a fogyasztók arra, hogy eh, milyen módon tartották és vágták le ezeket az állatokat, míg a nyulak esetében ez nem feltétlenül van így. Ami pedig a nyulak táplálását illeti, hogy például antibiotikum és gémódosítás mentes lenmagot kapjanak, hát ilyen kérések soha nem fognak érvényesülni, ha minden így megy tovább. A problémák nem csak az állattartásra, tehát a ketrecre vonatkoznak, hanem a nyúltartás minden egyes aspektusára. Úgy gondolom, hogy a javaslatok ostobák, amelyek ebben a szövegben megjelennek, ami a ketrecekre vonatkozik, az betarthatatlan, drámai következményekkel jár, és több ezer ember munkáját fenyegeti. Az nagyon jó, hogyha beszélünk az állat jólétről, de azért ne feledjük el, hogy ezek mögött az állatok mögött emberek, tenyésztők állnak természetesen tudjuk, hogy ezeknek a tenyésztőknek ebből a pénzből kell megélniük, és nyilván a végső cél az, hogy ők is méltányosan megélhessenek, illetve a fogyasztók is megfelelő termékekhez jussanak hozzá. A jó tenyésztési gyakorlatok megosztása természetesen fontos, de olyan szabályokat, olyan ö, dogmákat rákényszeríteni a nyúltenyésztőkre, amelyek tönkreteszik őket, az szélsőséges megoldás. Köszönöm szépen. Pan poseł Polczak. Polczak képviselő. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Já se omlouvám. Köszönöm szépen. Elnézést szeretnék kérni, hogy későn jöttem, hiszen a Regiben is előadója vagyok egy másik eh, jelentéstervezetnek, ezért nem tudtam itt lenni. A következőt szeretnék mondani. A nyúltenyésztés egy olyan kérdés, amelyre az EU ideig nem figyelt kellőképpen. Helyes tehát, hogy napirendre vettük ezt a kérdést is, hogy közös megoldásokat keresünk, amelyek minden érdeket igyekszenek kiegyenlíteni. A néppárt árnyék jelentéstevője vagyok, és ezért felvettem, hogy egyrészt az állatok jólétére figyelni kell, de ugyanakkor a fogyasztók igényeiről sem feledkezhetünk meg, illetve az állat tenyésztők érdekeit is figyelembe kell venni. Mi legyen a cél? Egy kötelező Európai Uniós jogi jogszabály? Nem, ezt ellenzem. Az első joga annak, hogy az Európai Unió egy jogalkotói normaszöveget fogadjon el, a jogalap fennállása. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződésben sehol nem láthatnánk megalapozva azt, hogy az állattartás kérdését szabályozzuk közösségi szinten. Ez megítélésem szerint a tagállamok hatásköre. A jelentés tervezet az EUMS 13. cikkére is utal, amely azt mondja, hogy a mezőgazdasági szakpolitikákban az Unió és a tagállamok figyelembe kell, hogy vegyék az állatok jó, jól létére vonatkozó szabályokat. Tehát voltak éppen ez csak egy iránymutatás, de ezt nem lehet jogalapnak tekinteni. Ez alapján nem lehet az európai, tehát közösségi szinten jogszabályt előkészíteni. Jogi szempontból tehát ez a mérvadó, ez a kérdés mérvadó számára, számomra. Egyszerűen a hatásköri megosztás alapján úgy gondolom, hogy a e- kérdések szabályozása a tagállamokra tartozik. Ami pedig a gazdasági szempontokat illeti. A nyúlak célirányosan tenyésztett haszonállatok, Egyrészt a prémjüket használja az ember, másrészt a nyúl húst fogyasztja el. Itt most az állatok jogáról cserélünk eszmét, de ne feledkezzünk meg az állattartók lehetőségeiről. Nem szabad, hogy gáncsot vessünk nekik, hogy megakadályozzuk, hogy megéljenek a tevékenységükből. Nem szabad, hogy túlon túl nagy szabályozói terhet rójunk rájuk, és ilyen módon megszűnne az európai nyúl termelés, és arra kényszerülnék, hogy harmadik államokból importáljuk a nyúlhúst, ahol aztán végképp nem foglalkoznak az állatjólét kérdéseivel. Az előadónk um, torzított információkkal dolgozik, és ideológiai szemellenzőt hord. Vélhetőleg azzal is magyarázható ez az eltorzult, a tények eltorzult bemutatása, hogy nem is ismeri a nyúlak tartásának a helyzetét, ezért először mindenképpen egy független eszmecserőkkel, szakértőkkel való eszmecserét kellene lefolytatnunk, amelynek során a gazdasági és a szociális szempontokat is ki lehetne domborítani, és ennek szellemében fogok majd módosítókat benyújtani a jelentéshez. Köszönöm szépen! Ezek voltak az árnyék jelentéstevők, akik a frakciójuk nevében szólaltak fel, de hát persze szorít az idő. Hajzling úr, tessék! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én nyomatékkal támogatom Ek úr álláspontját. Egy olyan jelentés tervezetet ő elő, amelyre nagyon nagy szükségünk van az Európai Unióban. Megengedhetetlen, hogy ne szabályozzak ezt a térzést. Nem értem egyébként a néppárt érvelését, mi szerint, hogy ez nem volna Európai Uniós hatáskör. Ekkor joggal mondta, hogy a tojós tyúk ketrecek tekintetében igenis közösségi szabályozást fogadtunk el, és éppen azért, mert az európai ágazatot védeni akarjuk, itt lépéskényszerben vagyunk. Hogyha azt mondjuk, hogy teljesen mindegy, semmit sem kell szabályozni, és gondoljunk a harmadik államokra, ahol még rosszabb a helyzet, hogyha ezt mondanánk, akkor bezár, lehúzhatnánk a rólót az egész, az összes európai intézményben. Úgy gondolom, hogy az importőrökre is az európai szabályok kell, hogy vonatkozzanak, tehát az import um, húsra ugyanazon tartási szabályok kell, hogy vonatkozzanak, mint az európai állatok tartására. Azt hiszem, hogy nem kell nagy tanulmányokat folytatnunk arról, hogy eh, szörnyű állapotok vannak a nyúltartásban, ki merné ezt állítani, hogy eh, az a kis ketrec, amelyben több állat senyved, bármilyen módon megfelelne az állat jóléti elvárásoknak. Ez elfogadhatatlan. Az EFSA egyebiránt tanulmányaiban világosan kimutatta, hogy eh, súlyos antibiotikum probléma van a nyúlak tartása területén, eh, nem szabályozzák a szállítás idejüket, mindezekről a kérdésekről módosító indítványokat fogunk előkészíteni, Ezeket a kérdéseket nem lehet szabályozatlanul hagyni, miközben más állatok tartási körülményeit nagyon is szabályozni tudtuk. Tudjuk, hogy melyek az európai állatvédelmi normák, vannak olyan országok, amelyek már előreléptek. Németországban, Angliában és Belgiában van egy jogi keret, Ausztriában betiltották a hagyományos nyúltartó ketresz alkalmazását. Tehát úgy gondolom, hogy Éppen egy olyan területről van szó, melyet közösségi szinten kell szabályoznunk. Éppen ezért mindenkit arra kérek, hogy az állatvédelem kérdéseit eh, ne hanyagolják el, és így valóban egy európai szabályozás sikerüljön majd elfogadnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hajszling úr is árnyék jelentéstevő. Ennyi úr, tessék. Ekkor azt mondta, hogy a, nem tartják már a tojócsúkokat az ilyen kis hagyományos ketrecekben. Biztos ebben? A bizottság beszámolója Öm, azt, azt mondja, hogy megszűntek ezek a ketrecek, de ennek ellenére nem tudom, hogy Kelet-Európában nem használják ezeket, Öm, illetve a harmadik államokban adták el ezeket a tartóketreceket. Az új kezdeményezés a nyulakról ismét egy ilyen hatalmi harc jelét mutatja. Valaki a 13. cikkre hivatkozott, hogy az EU-nak nem, rendel, nem rendelkezik hatáskörrel, ugyanakkor pedig most akkor um, mégis itt akarunk jogszabályt elfogadni. Tényleg arra gondolkozok, hogy milyen területekre akarunk, akarjuk most kiterjeszteni, a fácánokra, vagy a lámákra esetleg. Jól látható, hogy az EU telhetetlen minden kérdés szabályozni akar, és ezzel elidegeníti az államok, az állampolgárokat tehát, magától az Európai Uniótól. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönjük önnek, hogy betartott az időt. Házekamp asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Ek úrnak a jelentést. Persze figyelni kell a nyúlak tartására, a nyúlak állatjóléti kérdésére. Ma délelőtt többen azt mondták, hogy ez egy kis ágazat, nincs is szükség szabályokra, nehéz helyzetben vannak a gazdálkodók, az állattartók, ne folytsuk meg őket a szabályokkal, ilyesfajta érvelés tanúi voltunk ma délelőtt. Nos, úgy gondolom, hogy ez egy félreértésen alapszik, hiszen éppen nem lehet azt mondani, hogy az egyik állat tartása, az állat jólét az egyik állatnál fontos, a másiknál pedig ne volna fontos. Hogy nem mondhatjuk azt, hogy ne foglalkozunk a nyúlak jólétével. Nem. A nyúlakat szörnyű körülmények között tartják. és ez egy olyan ágazat, amelyel valóban pénzt keresnek az állattartók, de ugyanakkor szabályok kell, hogy vonatkozzanak rájuk. Figyelembe kell venni, hogy hogyan élnek, mit éreznek a tartott állatok. Minden állat jóléthez való jogát és méltó életkörülményhez való jogát figyelembe kell tartanunk. Az ágazat igenis képes volna arra, hogy megvédje az állatokat, de úgy tűnik, hogy a, az eh, profi nyúl tartás területén eh, nem veszik figyelembe az állat jóléti feltételeket, és hogyha nyulakat, amelyek intelligens és társas állatok, külön ketrecekbe rakják, ezzel szenvedést okoznak nekik, fizikai és lelki szenvedést is okoznak nekik. Úgy gondolom tehát, hogy ez egy nagyon jó jelentéstervezet, és nagyon fontos, hogy szabályozok a nyúltartás kérdéseit az európai szintéren. Köszönöm szépen! Kérem, hogy ennyi úr példáját vegyék. Figyelme, André úr. Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék köszönetet mondani Ek úrnak, hogy felhívta a figyelmünket erre a problematikára, és hogy beszélhetünk erről a kérdésről. Bizonyos tagországok számára igenis fontos gazdasági szempontból a nyúltenyésztés, itt leginkább déli országokról van szó, ezért számunkra igenis fontos, hogy tudjunk erről beszélni. És most nézzük magát a jelentést. A jelentés a termelésnek bizonyos aspektusaira koncentrál túlzottan, más területeket viszont kihagy. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem beszél minden problémáról, ami megjelenik. Először is, ami pedig a ketreceket illeti, a ketrec tulajdonképpen a legfontosabb része az egész jelentésnek, és szeretném itt elmondani ebben a témában, hogy az EFSA 2005-ös jelentésében nem bízhatunk, hát 2005-ben az EFSA megvizsgálta, hogy milyenek voltak a ketrecek, illetve az utazó ketrecek, hogy ez az állatok egészségének és kényelmének szempontjából megfelelő vagy sem, hogy ezek tulajdonképpen állatkínzó kettrecek-e vagy sem de hát most ez a 2005-ös EFSA jelentés önmagában véve nem befolyásolhatja egy egész gazdasági ágazat jövőjét. Úgy gondolom, hogy az az elemzés, ami itt megjelenik, nem fedi le az állattenyésztés általános helyzetét, úgyhogy nem is mondanék el ezzel kapcsolatban többet, mert a spanyol kollégám már ezt elmondta. Vagyis arról van szó, hogy magukat, a tenyésztőket is figyelembe kell venni, őket is kísérni kell, őket is segíteni kell. Bizonyos változásokra szükség van állatjóléti szempontból, de azért a gazdasági logik, logikát ne ássuk el teljesen. Úgyhogy segíteni kell a tenyésztőket tudományosan és etológiailag megalapozott tények alapján kell a szövegeket megfogalmaznunk. Danten úr parancsoljon. Köszönöm szépen, mint ahogy többek is elmondták, többek között Erik Andrieu, bizonyos tagállamokban igenis fontos a nyúltenyésztés több déli tagállamban, ráadásul ez egy nagyon fontos gasztronómiai hagyomány része is bizonyos régiókban. Éppen ezért figyelemmel elolvastam Ek úr jelentését. Nem vagyok biztos benne, hogy nagyon sok különböző véleményt dolgozott fel ez a jelentés. Egy kicsit úgy látom, hogy egyetlen egy csapat diktálta ezt a szöveget. A nyúltenyésztés viszonylag nehéz, mert nagyon gyengék a nyulak bakteriológiai szempontból, igen kitettek. Olyan állatokról van szó, amelyek nagyon könnyen egymás ellen fordulnak, sokat veszekednek, sokat verekednek, és ezért meg, könnyen megsérülnek, és hogyha ezek az állatok megsérülnek, akkor az gazdasági szempontból is komoly veszteséget jelent. Úgyhogy azért is változtatásokra van szükség, hogy a tartott nyulak húsa, tehát a végtermék ne sérüljön. Sokkal több különböző véleményt kellett volna figyelembe venni, és ezen kívül figyelembe kellett volna venni azokat az új tudományos kutatásokat, amelyek az elmúlt évben születtek, és akkor tényleg a valóságnak megfelelő jelentés jött volna létre. Monsieur le Président, le, rapport mérite. Dönano ahogy Michel Danten is elmondta, nem feltétlenül kiegyensúlyozott ez a jelentés. De azért úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az pozitív, hogy a parlament és a szakbizottságunk odafigyel a nyúltenyésztésre, mert azért a nyúltenyésztés mögött fontos kérdések állnak, például közegészségügyi kérdések, a hús és hústermékek minősége, az antibiotikumok kérdése, azok a széles spektrumú antibiotikumok, amelyek sokszor igen negatív hatásokkal járnak. Itt van természetesen az állatjólét kérdése is, és hogyha a baromfi tenyésztés kérdéseit már megoldottuk és szabályoztuk a ketreceket, ennek ellenére azért nagyon sokan kicsit rossz szájízzel fogyasztják a baromfi húst, tudván, hogy milyen állategészségügyi körülmények között tartják ezeket az állatokat. A nyúltenyésztés igenis fontos gazdasági ágazat, ne feledjük el, hogy emberek élnek, családok élnek ebből. Ahhoz, hogy az ő termelésük megmaradjon, fontos, hogy megtarthassák a fogyasztók bizalmát. Caputo képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni Ek kollégának ezt a jelentéstervezetet. Én is úgy gondolom, hogy meg kell vitatni ezt a jelentéstervezetet, és valóban valamit szabályozni kell a nyúltartáson. Nem akarom megismételni a többi kollega által mondottakat, de figyelnünk kell az állatok jólétének kérdésére, javítanunk kell a tartás feltételeit, de nem szabad veszélyeztetnünk az állattartók érdekeit, akik ebből az ágazatból élnek. Éppen ezért van szükség, hogy szabályozzuk ezt a kérdést, hiszen a fogyasztók nem eléggé figyelnek az állattartás feltételeire, gyakran nem is tudják, milyen feltételek között tartják a nyúlakat. Van itt éppen ezért még egy szempont, amelyet ki kell emelni, ez pedig a címkézés kérdése valamint a származás, a hús származási helyének feltüntetése. Nem csak a levágás, a vágóhíd eh, helyszínét kell feltüntetni, hanem azt is, hogy hol tartották az állatot, hol nevelték, ilyen módon visszakövethető hús minősége is. Ami pedig az állattartás minőségét és keretfeltételeit illeti, úgy gondolom, hogy segítenünk kell hogy állatbarátabb feltételek mellett tartsák az állatokat, és többek között csökkenteni lehessen a felhasználandó antibiotikum mennyiségét. Pani poseł Miller. Miller képviselő következik. Köszönöm szépen, mondja Müller asszony. Az árnyék jelentéstevőnk Bróde úr nevében szeretnék felszólalni. Persze fontos, hogy az azonos versenyfeltételek biztosítása érdekében bizonyos minimum követelményeket határozzunk meg, már csak azért is, mert Kína egy nagyon erős versenytársa számukra, másrésztről meg vagyunk győződve arról, hogy be kell szüntetni a nyúltartásban tapasztalható rossz gyakorlatokat. Ez teljesen világos, néhány tagállam már lépett is ez ügyben, és ezért az ALDE is mindenképpen az állatjólét és állatvédelem mellett foglal állást az Európai Unióban. A bizottság sajnos a kezdemény, az Európai Bizottság lépéseket tett, amelyekkel a jövőbe vezető utat is megnyitotta. Nagyon szeretnénk együttműködni a jelentéstevővel ALDE frakcióként a módosítók ügyében, azért, hogy biztosítsuk, hogy a bizottság és az ágazat felé is a megfelelő üzenetet fogalmazzuk meg. Meggyőződésünk, hogy megfelelő minimumkövetelményeket határozhatunk meg, és mindemellett az ágazati szereplők igényeit is figyelembe vehetjük. A már ta- meglévő tagállami szabályozást egyébként egyfajta mintaként használhatnánk az EU-s szintű szabályozás megfogalmazásához. Azt hiszem, hogy sikerült kevesebbet is beszélnem, mint amennyit kiszabott rám felszólalási időként köszönöm. Köszönjük. Mindenképpen támogatom Ek úr jelentését, és Kádenbach asszony nevében is támogatom azt, aki ma sajnos nem tud itt lenni. Ek úr jelentése nagyon jó, rá, jól rávilágít egy problémára, amelyet mindenképpen meg kell szüntetni. kötelező jellegű minimum követelmények megfogalmazására van szükség, erről szól a jelentés, és ezt mindenképpen szükséges, ezt várják el tőlünk a polgárok és a fogyasztók is. Egyesek húsról beszélnek, más, mások a nyulak bőréről, aztán van, aki gasztronómiai hagyományokról beszél, szerintem itt állatokról, érző élőlényekről van szó, amíg le nem vágunk egy haszonállatot, addig ez egy érző élőlény. Éppen ezért a minimum követelmények esetében egyfajta hasonlóságot látok a tyúkok ügyéhez is, annak idején az ágazati szereplők azt mondták, hogy a fülkés ketrecek betiltása katasztrófához vezet, de láthatjuk, hogy ez nem következett be. Egy átmeneti időszak után az ágazat nagyon jó állapotban van, és az árnyék jelentéstevő Kádenbaher kolléganőm, aki helyében én most felszólalok itt, osztrák képviselő, Ausztriában a minimum követelmények, amelyeket a szöveg követel, mások esetben megvalósultak, sőt túl haladtak ezeken. A dróthálós ketreceket már betiltották Ausztriában, nem csak a fülkés ketreceket, hanem a dróthálós ketreceket általában megfelelő körülmények között tartják az állatokat. Az állatok hozzáférnek szénához, szalmához, vízhez, és természetesen teljes érzéstelenítésre van szükség, mielőtt levágják az állatokat. Ezeket a követelményeket kell kibővít, kiterjeszteni az egész Európai Unióra. Az Európai Unió egy értékközösség, és ez az értékközösség eh, a jó, eh, az állatjólétet is magában kell, hogy foglalja. A nyúltenyésztők, eh, az ágazati szereplők nem értik, hogy ezek a minimum követelmények lehetőséget kínálnak a számukra, mégpedig arra, hogy Kínával szemben megfelelő versenyképességre tegyenek szert. Hogyha világosan felcímkézzük a termékeinket itt Európában, akkor ez lehetőséget kínál a kínai olcsó importokkal szemben. A jelentéstevő asszony mindenképpen fog módosításokat benyújtani egyrészt az antibiotikumok alkalmazására vonatkozólag, másrésztről a megfelelő tartási körülményekről lesz szó, és az altatás, illetve érzéstelenítés módjáról. És még egy dolgot szeretnék elmondani, ez a személyes megjegyzésem, nem a szárnyék jelentéstevő asszonyi. Azok az ágazatok, amelyek úgy érzik, hogy most megtámadjuk őket, akik lobbiznak a képviselőknél, ezt nyilván tudomásul kell venni, hogy ez van, de világosá kell tenni a számukra azt, hogy nem kriminalizálni akarjuk az ágazatot, és nem akarjuk a nyúltartást Európában megszüntetni, de azt akarjuk, hogy az állatok tartása a méltóság szóval is párosuljon, hiszen az állatjólét a méltósággal is összefügg, és a fogyasztáshoz pedig szorosan kapcsolódik a jó lelkismeret. Köszönjük Flanagan képviselő. Először is Stefan Ecknek gratulálnék, nagyon jó jelentést készített. Azt hiszem, nincs tanulmányra szükség ahhoz, hogy tudjuk, hogy a főkés ketreces tartás nem észszerű. Próbáljuk ki ezt embereken, akkor legkésőbb már világosá válik, hogy milyen követelményekkel jár. Gondolom, ha valakit így tartanának egy héten keresztül, akkor igen, csak morcosan jönne be dolgozni az egy hét elteltével. Nagyon szkeptikus vagyok ezzel az e-, egész projekttel kapcsolatosan. Nem gondolom, hogy egy ír személynek kellene elmondani egy franciának, hogy mit kell tennie, de ha Franciaországban, illetve Spanyolországban élnék, akkor nem tudnék ellent mondani azzal, ami itt áll a jelentésben. Az egyik kolléga nagyon jól mondta, hogy amikor elment megnézni a fülkés ketrecekben tartott tyúkokat, akkor utána már nem nagyon volt kedve csirkét enni. Erről szól ez a dolog. Nyilván, hogyha kínai versenytársakkal szemben jól akarunk teljesíteni, akkor máshogy kell eljárnunk, mint ők, és azt hiszem a megfelelő körülmények között való tartáspont erre ad lehetőséget. Nikolson képviselő, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Ek úrnak a munkáért. Talán egy kicsit egyoldalúan szemléli a kérdést, a szöveg nem elég tág, bővíteni kellene. Szerintem lesz még alkalmunk javítani a szövegen, de szerintem egyébként ez egy olyan téma, amelyet a nemzeti hatóságokra kellene hagyni. Nem vagyok biztos abban, hogy itt európai szintű szabályozásra van szükség. Többen beszéltek a fülkés ketrecekről. Hát elnézést, de a fülkés ketreceket arra ö, alkalmazzák, hogy tojást termeljenek, nem pedig, nem pedig a csirkehús termeléséhez. Úgyhogy azért maradjunk meg a tények szintjén. Az Egyesült Királyságban nemrégiben született egy döntés a nagy szupermarketek részéről, amely elfogadható mindenki számára, ugyanis 2025-től nem fognak fülkés ketreces tartából származó tojásokat árusítani. Gyakorlatilag az európai szintű szabályozással ezt sikerült elérni. Tartok tőle, hogy túlszabályozzuk magunkat. Szerintem hagyjuk ezt a tagállamokra. Nem minden tagállamban tenyésztenek tömegesen nyulakat, nem látom értelmét annak, hogy mi most ezen a téren ténykedjünk. Köszönöm szépen, most az Európai Bizottság képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok a lehető legrövidebben nyilatkozni, ugyanis nagyon sok minden elhangzott, ami pontos volt és helyes, azt nem fogom megismételni a bizottság részletesen és figyelmesen el fogja olvasni a végleges jelentést, főképpen azért, mert úgy tűnik, hogy még nagyon sok vita lesz azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a végleges jelentésben. A bizottságot mindig is két alapelv irányította, amelyek a szerződésben szerepelnek, az arányosság és a szubszidiaritás elve. Ez ebben a témakörben is érvényesülni fog. De van itt még valami, amit el szeretnék önöknek mondani. Az állatjólét tekintetében egyelőre horizontális álláspontot alkalmaztunk, amely a párbeszédre alapul és az információ cserére alapul, és ezután következik a jogalkotási megközelítés. A platform kidolgozásával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a biztosunk gondolkozik éppen egy ilyen jellegű platform felállításán. A politikai megállapodás megszületett a hivatalos ellenőrzések kapcsán nyáron, ezután létrejött a rendelet, amelyben két fontos cikk is szerepel az állatjólétről. Az egyik a referenciacentrumok, referenciaközpontok felállítása, amelyhez eléggé szűk határidő is társul. A rendelet hivatalos elfogadásától számított egy éven belül fel kell állniuk ezeknek az állatjóléti központoknak, referencia központoknak. Amikor ezek működnek, majd akkor gondolom, hogy ez mindenképpen hatékony intézkedés lesz arra, hogy megvizsgáljuk a különböző állatfajokat, többek között azokat is, amelyek gazdasági szempontból talán nem olyan jelentősek, de ahol javításokra van szükség a jogszabályok területén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ekkor az előadó kapja meg még egyszer ezt út parancsoljon. Ja, danke, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány érvet, érvre szeretnék válaszolni. Először is Aguilera asszony felvetésére válaszolok. A nyúl tartás területén 20 éve zajlanak kutatások. Én magam 1997-ben egyeztettem a német kormányjal a kutatások ügyét. Öt évvel később is egyeztettem a német kormányjal, és utána öt év múlva is azt mondták, hogy kutatnak, kutatnak. Tehát a német kormány mindig azt mondta, kutatnak, kutatnak, de hát Hajzlin kollega, meg más, sok más kollega és azt mondta, hogy mit kell itt még kutatni? Egy állat, amelynek nagy a mozgás igénye a természetben hogyha egy ilyen állat egy A4-es oldalnyi területen kell, hogy senyvedjen. Erről nincsen, itt nincsen szükség semmifajta tudományos kutatásra, hogy ez az állat bizony senyvet szenved. Azután én nem kriminalizáltam az ágazatot, hanem az ágazat úgy gondolom, hogy az én saját kezdeményezésű jelentésemet esélynek tekintheti, hogy egy globalizált piacon túléljen. Nem akarom, hogy a kínaiak vegyék át ezt a piacot, meg kell erősítenünk Európát, a fogyasztókat is meg kell nyernünk, és magas minőségű, az állatvédelem normáit is figyelembe vévő termelést kell biztosítani. Ez biztosítja a túlélést. O az úrnak válaszolva. Az ágazat maga manőverezte magát ebbe a válságba, hiszen évtizedeken keresztül nem tettek semmit. Ez volt a hiba. Voltak bioüzemek, amelyek megmutatták, hogy hogyan lehet állatvédelmi szempontoknak megfelelő állattartást folytatni, de az ágazat maga elaludta a változást. Polcsak úr, Polcsak kollega a jelentésemet komolytalannak nevezi, sajnos bevezetőm megtartása nem, nem volt itt, pedig ebből hallotta volna, hogy az ágazat érdekeire is figyelek. Azt mondja Polcsak kollega, hogy nincsen szabályozási igény, nem fogalmazódik meg. Hát miért ne szabályozza, szabályozna az EU nyúltartást? A sertéstartási rendeletet elfogadtuk, a tojós tyúkok tartásáról szóló rendeletet elfogadtuk. Miért ne állna fenn igény, volna igény arra, hogy a nyúltartás kérdéseit is szabályozunk. Polcsák kollega visszamenőleg is leértékeli azon kollégák munkáját, akik a két említett rendelet kidolgozásában részt vettek. Danta kollega azt mondja, hogy agresszívek a nyúlak. Hát, eh, kedves Danton kollega, az állatok akkor válnak agresszívé, amikor eh, szűk területen tartják őket. Eh, ezer példa van arra például, hogyha minél több patkányt teszünk be egy zárt térbe, egy bizonyos szinten túl kitör az agresszivitás, és tényleg széttépik egymást az állatok. Tehát nem alaphangon agresszívek az állatok, hanem ilyen tartási körülmények teszik őket azzá, azon ketrecekben, ahol van visszavonulási lehetőségük, nem agresszívak az állatok, hanem békések. Tehát ki, önt kérem, hogy legyen reális, tekintsen reálisan a nyúlak, állat, nyúlak tartására. A sérülések és az egymás megtámadása a szűk tartási feltételekre vezethető vissza. A bizottságnak is volna egy üzenetem. Néhány hónappal ezelőtt személyesen találkoztam Andriu Kajtis biztossal, és ő maga azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unióban bezárjuk a jogalkotási hiányokat. Nem lehet minden egyes haszonállat számára állattartási szabályokat elfogadni, és a nyúlak kérdését nem szabályozni. Maga a biztos mondta, be kell zárnunk a szabályozási hiányokat, ez pedig csak megfelelő szabályok elfogadásával lehetséges, amely minden tagállamban érvényes, érvényesek. Ausztriában jelenleg más szabályok érvényesülnek, mint más európai országokban. Ha nem szabályozzuk az állattartást, ez torzítaná a versenyt és a piacot. Hajsal asszony, köszönöm hogy elmondta Kádenbach kollega véleményét, ehhez nincsen semmi hozzátenni valóm. Köszönöm Müller kollégának is, hogy azt mondta, hogy igen, Európában állatvédelemre, állatvédelmi szabályokra van szükség, nem csak a gazdaság, eh, közösség, gazdaságon alapuló közösség vagyunk, hanem az értékeken alapuló közösség is vagyunk, és ezt kell megmutatnunk az állampolgároknak ugyanis az állampolgárok egyre inkább elfordulnak az uniótól, és hogyha az politikusok, a közösségi politikusok nem tudják megszólítani az állampolgárokat, akkor bizony az állampolgárok még jobban hátat fordítanak a közösségi politikának és akkor még inkább mellékvágányra állítjuk majd az európai politikát. Nem csak a szegény nyulakról van tehát szó, hanem a közösségi politizálás jövőjéről. Ennyit akartam mondani, elnök úr. Remélem, Remélem, hogy termékeny vitát folytatunk a jövőben is a kérdésről, folytatom az egyeztetést az árnyék jelentéstevőkkel, hogyha mindenki kész készen áll arra, hogy a fogyasztók, az állatok és az ágazat védelmét szolgálják, akkor úgy gondolom, hogy egy jó szöveget sikerül majd elfogadni, melyet remélem, reményem szerint a bizottság is követ majd, és ilyen módon elkészít, előkészít egy jogszabályt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, úgy gondolom, hogy fontos vitát folytattunk le, az állatok jóléte fontos kérdés. Szeptember 15-én így kell benyújtani az módosításokat, és szeptember 29-én vitázunk újra a kérdésről. Most pedig a következő napirendi pontra térünk rá. A tematikus az unió külső tevékenység és a közös agrárpolitika közötti kölcsönhatásokról készített az A tematikus főosztály egy jelentést. Ezt fogják most bemutatni. megváltozott a közös agrárpolitika, 30 évvel ezelőtt egészen másként nézett ki, mint ma. Vannak külső feltételek, amelyekről beszéltem, és amelyek meghatározzák a az életünket, a világpiacok globalizál, globálissá válása, a világpiaci helyzet természetesen meghatározza az Európai Unión belüli mezőgazdasági termelést, a termelés feltételeit és új kihívásokat fogalmaz meg jelent számunkra. A kapnak, a közös agrárpolitikának persze e kihívásokra megfelelő választ kell találni, Figyelembe kell venni a bilaterális és multilaterális megállapodásokat, a TTIP-et, a Mercosur államokkal való megállapodásokat. Ezek mind befolyásolják a helyzetet, a mezőgazdasági politika helyzetét. Úgy gondolom, hogy sok kérdésről kell beszélnünk, nem szabad, hogy háttérbe szoruljon a mezőgazdasági ágazat a többi ágazattal kapcsolatban összevetve. Ellen Swinbeng, a Redingi Egyetem kutatója állította össze ezt a tanulmányt. Kíváncsian hallgatjuk, hogy milyen mondandója Swinbeng úrnak parancsoljon. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, thank you, Mr. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen az elnök úrnak a bevezetőt, és köszönöm mindenkinek a meghívást, illetve a felkérést, hogy megírjam ezt a jelentést, illetve hogy ma előadást tartsak itt erről a témáról. A jelentés címe nagyon világosan fogalmaz, a kap és a külső fellépés összefüggéseiről van szó. Először is szeretném elmondani, hogy véleményem szerint mi áll a jelentés mögött. Utána röviden el fogom mondani, hogy miről is szól a jelentés. A harmadik szekció lesz a leghosszabb, a legterjedelmesebb, ahol, ahol ki fogok emelni bizonyos elemeket a jelentésből, amelyeket különösen fontosnak tartok, és utána a legvégén néhány gondolatot megosztanék önökkel arról, hogy véleményem szerint a külső fellépés hogyan befolyásolhatja a 2020 utáni időszakban a kap alakulását. Miről is szól a jelentés? Arra kértek fel, hogy vizsgálja meg, hogy az Európai Unió külső tevékenysége mennyiben befolyásolta a közös agrárpolitikát. Ez azt jelenti, hogy a jelentés eltér korábbi jelentésektől, amikor a kap és a közös fellépés koherenciáját vizsgáltuk. Például megnéztük, hogy a külföldi fejlesztési fellépés a fejlesztési tevékenység mennyiben van összhangban a kappal. Tudjuk, hogy e tekintetben régebben sokat bírálták az agrárpolitikát. Ennek a jelentésnek tehát nem ez volt a célja. A cél itt az volt, hogy megnézzük, hogy a külső tevékenység hogyan hat a kapra. A következő általános megjegyzésem a következő. Nyilvánvalóan a 2016-os kap nagymértékben eltér az eredeti elgondolástól, amely sok évvel ezelőtt született meg. Ha megnézzük, hogy a kap hogyan alakult át az évek során, akkor láthatjuk, hogy a külső tevékenység sokszor befolyásolta a kap átalakítását. Hogy itt okokozati összefüggésről van szó, vagy véletlenszerű öm, eseti összefüggésekről, azt nehéz lenne megállapítani, sőt, lehet, hogy ma már lehetetlen. És hogyha 30-40 évnyi szakpolitikát kívánunk áttekinteni, és feltesszük a kérdést, hogy a külső tevékenység nélkül, a külső tevékenység hatása nélkül is ugyanígy alakult volna, hát ezt is nagyon nehéz megválaszolni. A harmadik általános megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy a jelentés a kap 1 és 2 pilléréről szól elsősorban. A, valamint azokról, azokat a kereskedelempolitikai intézkedéseket érinti, amelyek ezzel összefüggések. Például az állatjóléte nem függ össze a jelentés, ezt a kérdést nem vizsgálja, tehát a kapnak egy szűkebb értelmezésével éltünk a jelentés elkészítésekor. Ahogy elmondtam, a jelentés igen terjedelmes, itt csak a különböző fejezetek címeit látjuk azért, hogy talán ízelítőt adjunk és kedvet csináljunk a jelentés elolvasásához. A kettes fejezet gyakorlatilag a kap fejlődésének három kulcsfontosságú elemét ragadja ki, a különböző átalakításokat, amelyekre sor került a kap történelme folyamán. A négyes fejezet képezi a magvát a jelentésnek, hiszen arra jutottam a következtetéseimben, hogy a kereskedelmi megállapodások és a világ kereskedelmi szervezet voltak azok, amelyek a leginkább hatottak a kap alakulására. A GATT szabályok és a WTO szabályok voltak azok, amelyek nagyon nagy hatást gyakoroltak a közös agrárpolitikára, sok más fejezet is foglalkozik még ezen kérdésekkel. Szeretném kiemelni a főbb aspektusait a jelentésnek saját magamat is sikerült meglepnem azzal a konklúzióval, hogy a kapott sokkal inkább befolyásolta a külső tevékenység és a külső tényezők sokasága, mint eredetileg gondoltam volna. Évekkel ezelőtt a bizottságnál dolgoztam, és nyilván tisztában voltam ezen eseményekkel is azok jelentőségével, de most újra átgondolva mindezt azt látom, hogy igen, nagy befolyást gyakorolt a külső tevékenység a kapra. A domináns szerepet a GATT és a WTO-val kapcsolatos lépések játszottak. Most már teljesen világos, hogy a 92-es megsári reform is nagy hatást gyakorolt a tag a WTO tárgyalások. A Fischler reformot is ide sorolnám, és természetesen ez vezetett a decoupling koncepciójához, amely egy nagyon fontos eleme, illetve jellemzője nyilvánvalóan a jelenlegi kapnak is. Nagyon fontosak a vitarendezési eljárások is. Itt a cukorreformot említhetnénk, amelyre 2005-2006-ban került sor. Ez egy ékes példája annak, hogy a külső események hogyan befolyásolták a kap alakulását. Emellett a GAD-ban voltak további olyan rendelkezések is, amelyek a világgal való kereskedésben befolyást gyakoroltak. Ilyen itt említeném meg például a 24-es cikket. Ami a szakpolitika alakulását illeti, sokszor eszünk bejut ebben az összefüggésben az urugvai tárgyalási forduló, mint egy kulcsfontosságú dátum. Ugyanakkor a GATT már korábban is eh, befolyásolta a kap alakulását, például a Dylan tárgyalási forduló idején. A különböző vámkérdések annak idején a kapban nagyon súlyos problémákat okoztak. A különböző importok révén és a különböző keményítő alapú termékek behozatala. Volt itt egy releváns szempont. Felmerült az, hogy át kellene alakítani a kapot, ugyanakkor azonban ezt akkor nagyon nagy ellenállás övezte. Emellett az export támogatások is nagyon jelentős szerepet játszottak, gondoljunk itt például az Ázsiába irányuló marha exportra. A Dohai forduló mint ahogyan tudjuk, padhelyzetben van. Sokan azt mondják, hogy halott a folyamat. Ennek a tárgyalási fordulónak nem igazán volt nagy befolyása a KAP 2013-as reformjára. Megvizsgáltam a különböző bővítési fordulókat, és a bővítés valóban változást hozott annak ellenére, hogy folyamatosan azt hangoztatjuk, hogy az új tagállamoknak kell elfogadniuk az EU joganyagát ilyen esetben. Amikor az Egyesült Királyság csatlakozott például, akkor ennek voltak különböző hatásai, azt hiszem a hátrányosabb helyzetű területek koncepciója származott ebből a bővítésből. A görög bővítés is járt bizonyos következményekkel a kap szempontjából és azt hiszem, hogy az 1996-os bővítés nagyban befolyásolta az akkori mezőgazdasági biztos álláspontját. A közép- és kelet-európai országok csatlakozása révén pedig azt hiszem a bizottság elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a gazdák támogatását kevéssé bürokratikus módon megvalósítani. Szóval összefoglalásképpen úgy hiszem, hogy a különböző bővítési folyamatok is nagy mértékben befolyásolták a kap alakulását. Egyébként úgy hiszem, hogy a Brexitnél sem lesz ez másképpen, de erről majd később. Az Európai Unió természetesen már a kezdetektől azon munkálkodott, hogy a tengeren túli területeknek esetében megszüntesse a vámokat. Ezt megerősítette az Egyesült Királyság csatlakozása is. Nagyon fontos volt ez a cukor, a banán és a rizsre vonatkozó rendelkezések szempontjából. Emellett az Európai Unió WTO-n keresztül megpróbálta javítani a világ legszegényebb országok helyzetét is, és nyilván ez is befolyást gyakorolt a cukor politikára például. Összességében a mediterrán országoknak biztosított élelmiszeri, élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi engedmények kevésbé hoztak jelentős eredményeket. Ez főként a paradicsom, az olíva, olaj a paradicsom termesztés és az olívaolaj termesztés esetében mutatkozott meg, illetve olaj, olívaolaj előállítás esetében. Ezek olyan lépések, amelyek továbbra is befolyásolják a kap alakulását a jelenben is. Néhány héttel ezelőtt fejeztem be a jelentéssel kapcsolatos munkát, megelőzve ezzel a törökországi aktuális eseményeket. Továbbra is úgy gondolom, hogy a török csatlakozás a közeljövőben nem fog bekövetkezni, de ha az élünk azzal a feltevéssel, hogy Törökország mégis csatlakozik majd egy napon, akkor ez hatalmas problémákat jelentett nem az gazdaság számára, egyelőre azonban ez még nem releváns. Az Európai Unió szomszédság politikája nem csak a déli szomszédságban lévő országokat érinti, hanem a keleti szomszédságban lévő országokat is. Ebben az összefüggésben az Oroszországgal folytatott vita nagyon nagy hatást gyakorolt a kapra, az Ukrajna miatti vitára gondolok, és várhatóan ez a feszültség a jövőben sem szűnik. Az európai mezőgazdaság számára nagyon fontos az export, az az export, amely a problematikus piacokra irányul, és hogyha ez így marad, akkor ez a jövőben is problémákat okozhat. A dohai forduló befagyasztása, illetőleg elbukása, ugye egyesek úgy gondolják, hogy elbukott, oda vezetett, hogy újabb szabadkereskedelmi megállapodásokra volt szüksége, Kóra esetében volt szó ilyen megállapodásokról, Kanadával már tárgyaltunk egy ilyen megállapodásokról, megállapodásod egyelőre nem ratifikáltuk, hogy valaha ratifikálják-e majd ezt a szerződést, hát azt talán önök jobban tudják megítélni, mint én. És aztán itt vannak a Mercosur országok, és itt van a TTIP, az USA-val kötendő TTIP, amelyről szintén nem tudjuk, hogy megvalósul-e végül. Ami a mezőgazdaságot illeti, ezek a megállapodások, mint lehetőséget, mint veszélyeket is rejtenek. A lehetőségek alatt azt kell érteni, hogy a magas minőségű termékek, a feldolgozott élelmiszeripari termékek számára jobb hozzáférést tudunk biztosítani a külső piacokon, és hogyha ezek eh, nagyon zárt piacok, mint a japán és a dél-koreai piac, akkor nyilvánvalóan egy ilyen megállapodás nagyon sok lehetőséget rejt. De még az olyan piacok esetében is, mint Ausztrália, nagyon nagy előnyökre tehetünk szert, hogyha mm, javul a hozzáférés a magas minőségű termékekhez. Nyilván ennek van egy másik oldala is, Ausztrália, Brazília és más hasonló országok esetében fennáll a veszély, hogy olcsó importtermékekkel árasztják el Európát, ez nyilván a gazdák számára kedvezőtlen, miközben persze a fogyasztók, ezt látni kell, kedvezményezetjei lehetnek egy ilyen fejleménynek. És azt hiszem, hogy egy egész sor ilyen megállapodás megkötésének a kumulatív hatása igen drámai lehet. Hogyha a világ minden országával szabadkereskedelmi megállapodást kötünk, nagyon kedvező vámkvótákkal, akkor nyilván ez ugyanolyan, mint hogyha a WTO-ban kerülne sor egy csökkentésre, de úgy tudom, hogy az Európai Bizottság szeptemberben jelentést is készít erről a témáról. Tekintsünk most egy pillanatra el a kereskedelmi kérdésektől. A KAP legutóbbi reformjára, ahogyan önök is tudják, 2013-ban került sor. Egyik fontos eleme volt ennek a zöldítés, a greening, és ez azzal függött össze, hogy a mezőgazdaságban keletkező üvegházhatású gázkibocsátást csökkenteni kellett. Még nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a meghozott intézkedések költséghatékony és hatékony módon képesek elérni ezt a célkitűzést. Várom az Európai Bizottság jövőre, illetve két éven belül várható jelentését ezzel kapcsolatosan. Hogyha azonban az Európai Unió eleget kíván tenni a párizsi éghajlatvédelmi vállalásoknak, akkor Nyilvánvalóan be kell vonni a mezőgazdaságot is az UHG gáz kibocsátás csökkentés célkitűzésébe. A 2020-as kapra tehát ez kihatással lesz. Röviden, még a konklúziók. Önöknek milyen kérdésekkel kell majd várhatóan foglalkozniuk az elkövetkezendő években a külső tevékenység miatt? Úgy tűnik, hogy a WTO val nem igazán kell majd foglalkozni, amikor a 2020-as kappal birkóznak majd meg. Még akkor is, hogyha a dohai forduló lezárulna a mai napon, akkor sem lenne szükség nagyobb változtatásokra ebben az összefüggésben. Sőt, az is előfordulhat, hogy érdemes lenne majd élni azzal a mozgástérrel, amit ez a tényállás biztosít az önök számára a jogalkotásban. Emellett azt sem gondolom, hogy a vitarendezési eh, rendszerben különösebb változásokra kerülne sor az elkövetkezendő években, de lehet, hogy tévedek. A zöldítést talán át kell tekinteni újra, biztosítva azt, hogy a mezőgazdaságban valóban csökkennek az üvegház gázkibocsátások, és egy utolsó megjegyzést a Brexitről. sajnos ezzel is foglalkoznunk kell. A Brexit azt jelentheti, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozólag a mezőgazdasági büdzsé némileg szűkebb lesz, ami pedig a kereskedelmi megállapodásokat illeti, hát ezektől függ majd, hogy az élelmiszer ipari termékek és a mezőgazdasági termékek kereskedelme hogyan alakul. Nyilván ez nem lesz ugyanolyan súlyos, mint egy kereskedelmi embargó, de azt hiszem a brit exportot nagyon súlyosan érinti majd a Brexit és annak következményei. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nézzük akkor most a hozzászólásokat, megjegyzéseket a képviselők részéről. Természetesen mindenkinek megpróbálom megadni a szót. Flanagan kolléga lesz az első hozzászóló. Köszönjük szépen a jelentést, rendkívül érdekes volt ez, mint mindig. És természetesen még egyszer el fogom olvasni, hogy minden részlettel tisztában legyek. Amikor külső erőkről, külső nyomásokról beszélünk, akkor ezek természetesen érintik az Európai Uniós állattenyésztőket, többek között a szarvasmaratenyésztőket Írországban, hát Ferhagen is nyilatkozott erről, hogy mennyire lehet majd a, az éttermekben viszont látni az ír marhát, Hát reméljük, hogy ez megmarad, a szarvasmarha tenyésztés probléma nélkül megmarad, és reméljük, hogy kedvezően alakul majd a Mercosur országokkal kötött megállapodás. Reméljük, hogy ezt le lehet majd zárni, de ez valószínűleg nem fog megtörténni, hogyha ők nem férhetnek hozzá az Európai Uniós szarvasmarha piachoz. Ez valóban nagyon erős külső nyomás, és nagyon örülnék annak, hogyha a bizottság erről konkrétan elmondaná a véleményét, ugyanis eh, az, amivel eddig megpróbáltak megnyugtatni az írgazdákat, az korán sem nyugtatta meg őket. Köszönöm. Flanagan úrnak nagyon is igaza van, mondja Egnyú képviselő, mert azt mondta a bizottság, hogy a szarvasmarha helyzetet már tisztázták, de szerintem ez egyáltalán nincs így, legalábbis az Egyesült Királyságban az állattenyésztők ezt egyáltalán nem így gondolják, ők igenis tartanak attól, ami a Mercosuros megállapodás miatt történhet, és ez még akkor is igaz, hogyha a Brexit bekövetkezik. Valami, ami tényleg meglepő volt számomra az EU külpolitikájában és a külszolgálat tevékenységében a KAP kapcsán, az az, amikor a bizottság egy képviselője azt mondta, hogy vannak problémák az orosz embargó kapcsán. Tudjuk, hogy ez a kelet-európai országok mezőgazdaságát eh, érinti, sőt, ez átgyűrűzött eh, az én tagállamomba is, és most mégiscsak itt van Flanagan, aki az imént elmondta a véleményét Ferhengen biztos hozzászólásával kapcsolatban én magam nem egyszer tettem politikailag nem korrekt megjegyzéseket ezzel kapcsolatban, de hát valahogy tényleg fel kellett hívnom a figyelmet arra, hogy mi történik. És ezek után a megjegyzések után voltak, akik kritizáltak, de igenis voltak, akik odaléptek hozzám, és kezet ráztak velem, hogy végre valaki kimondja, hogy mi a helyzet, és hogy valaki végre próbálni segít, vagy valaki segíteni próbál a gazdáknak. Az egyikük egyébként egy szlovén fiatal gazda volt, egy fiatal szlovén gazda volt, és azt mondta, hogy náluk nagyon komoly problémák vannak, de Szerbiában pedig remek a helyzet, és ugye Szerbia nem Európai Uniós tagország, úgyhogy a szerb állattenyésztés, illetve az import és az export remekül működik Oroszországgal, ők pedig Szlovéniában lemaradnak. Aguilera asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a szöveget, és köszönjük szépen a bemutatót is. Valóban érdekes, hogy megnézzük, hogy a külszolgálat tevékenysége és az Európai Unió külpolitikái milyen hatással vannak a kápra. Egyetértek önnel abban, hogy a megfelelő minőség biztosítása a káp esetében az egyik legfontosabb kérdés és természetesen nagyon sok harmadik ország, amely külső partnerünk ugyanolyan szigorú szabályokkal rendelkezik, mint mi, ám ez nem minden esetben van így. Amikor olyan harmadik országokkal tárgyalunk, ahol hasonlóak az árak, akkor ez természetesen egészséges versenyhez vezet, amely csökkenteni fogja az árakat, ami mindenképpen kedvez a fogyasztóknak ugyanakkor mindennel nem értek egyet. Ugyanis elindul egy rövid távú árcsökkenés, ez rövid távon jó, ugyanakkor hosszú távon ez nem biztos, hogy segít mindenkinek, mert a fogyasztók profitálnak a kívülről érkező olcsóbb termékekből, ugyanakkor a gazdáknak ez természetesen hátrányos helyzetet jelent. Tehát, hogyha csak a fogyasztókat nézzük, akkor valóban a kívülről érkező olcsó termékek lenyomják az árakat, de azért ne feledjük el, hogy az európai mezőgazdasági termelés, amely mindenképpen minőségi termelés, veszélybe kerülhet. A probléma az, hogy a viszonosság elve nem érvényesül ezekben a megállapodásokban, és amennyiben a viszonosság nem érvényesül, és ők nem ugyanolyan normákkal dolgoznak, mint mi, akkor ez mindenképpen legyengíti az Európai Unió mezőgazdaságát, az egész élelmiszeripart. normáink rendkívül magasak, amelyeket bizonyos harmadik országbeli partnereink ugyanúgy érvényesítenek, mások viszont nem. Úgyhogy nagyon figyeljünk oda, amikor harmadik országbeli terméket fogyasztunk, például marokkói paradicsomot, hogy akkor milyen minőséget kapunk. A gazdasági és kereskedelmi megállapodásoknál mindenképpen alapvető fontosságú a viszonosság elve és egyetértek mindazokkal, akik elmondták, hogy a zöldítésnek az eredményeit még nem nagyon látjuk. Úgy tűnik, hogy ez csak egy bürokratikus kezdeményezés, amely a biztos által javasolt egyszerűsítéshez kapcsolódik, de egyelőre még nem látjuk, hogy ennek pontosan milyen eredményei lesznek. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni ezt a nagy tudást összegző dokumentumot, amely kitekint a kap és a kül, külső piac és a külső szabályozó hatóságok kapcsolatára. Két kérdésem van. Kétség nem férhet hozzá, hogy az európai piac nagyon vonzó a harmadik államok termelői számára. Létezik, léteznek ezek a kül kapcsolatok, de ezeket érdemes szabályozni, illetve áttekinteni. Azután vannak olyan megállapodások, amelyeket gyakran olyan államokkal, államcsoportokkal kötünk, amelyek nem felelnek meg az Európai Unió környezetvédelmi vagy állatjóléti szabályainak. Vagy amely államok fittyet hánynak az éghajlatváltozás elleni harcra, és ilyen módon a termelési költségeik alacsonyabbak. Mit mondana a szakértőnk, milyen védelmi mechanizmusokat alkalmazhatna az Európai Unió annak érdekében, hogy az ilyesfajta veszély ellen megvédhessük magunkat. Ami pedig a Brexit kérdését illeti, illetve azt a felvetést, hogy a Brexit kisebb kihatással lesz a mezőgazdasági termelésre, mint az orosz embargó. Hát az orosz embargó már ideig 2 milliárd euróba elrónkba került a rendkívüli támogatások formájában. Szóval kérem, hogy beszéljen még a Brexit hatásáról, lehetséges hatásáról. Köszönöm, Hajzlin képviselő. Úgy gondolom, hogy a kork ki tanácskozás eredményeiről valóban itt még eszmét kell cserélnünk. Ugyanis más-más híre, híreket hallunk, van, aki arról számol be, hogy a második pillér búcsúdalát, hattyudalát énekelték korgban, mások úgy értékelik a korki találkozót, hogy új lendületeket akartak a felszólalók adni a második pillérnek. Márpedig a második pillér modernizálta a közös agrárpolitikát. Valóban erről nekünk is eszmét kell cserélnünk, hogy továbbra is öntjük zsákból a pénzt az első pillérbe, vagy pedig komolyan veszük a második pilléres támogatásokat. Ön azt mondta, hogy a szabad kereskedelem jó volna, hasznos volna a fogyasztóknak, és érdemes volna mondjuk Ausztráliával is szabadkereskedelmi megállapodást kötni. Hát nagy kérdőjeleket fogalmazok itt meg lehet, hogy rövid távú gazdasági hatása pozitív volna a szabadkereskedelemnek, de hogy hosszú távon a mi struktúránk, struktúráink veszélybe kerülnének, abban egészen biztos vagyok. Az Ausztrál vagy az USA struktúráival, mezőgazdasági termelési, állattartási struktúráival versengenünk nekünk egy szabadkereskedelmi helyzetben nagyon nehéz volna. És nem tudom, hogy igazából nem adnánk-e fel a saját vívmányainkat, eredményeinket. Egész egyszerűen nem tudnánk a szabad piac keretei között versenyképesen, versenyképesek maradni az USA termelőivel. Tehát, hogyha meg akarjuk védeni az európai mezőgazdaságot, a fogyasztók érdekében is, akkor nem szolgáltathatjuk ki magunkat a liberális szabadkereskedelemnek. Fatálisnak tartom, hogy a biztos azért, hogy a különböző termékfeleslektől megszabaduljon, a nemzetközi piacokra tör, ahol szintén termékfelesleg van más termékcsoportokban, ezt pedig ránk, ezt ránk fogják árasztani. Tehát nem oldja meg ez a helyzetet. Arra kell figyelnünk, hogy megfelelő külső védelmet biztosítsunk. Ön maga mondta, hogy a dohai forduló voltak éppen megfeneklett. Nem látom tehát, hogy miért. Nem látok semmi nemzetközi uh, tényezőt, amiért ne védhetnénk meg a saját pi- piacainkat is a külső versenytársaktól. Izgalmas kérdés tehát, hogy a Párizsi megállapodás milyen kihatással lesz a mezőgazdaságra. Én magam nem hiszem, hogy egy-két ilyen ökologizálási intézkedéssel, vagy greening, kizöldítési intézkedéssel megoldanák a kérdést. Azt hiszem, hogy mérehatóbb változásra lesz szükség. Köszönöm. Rodríguez képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is bemutatkozom. Imakulada Rodriguez vagyok, és a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság tagja vagyok, nem vagyok az Agri tagja, tehát köszönöm szépen, hogy megbizatást adtak egy ilyen tanulmány elkészítésére, és köszönettel tartozom a tanulmány elkészítőjének eh, a tanulmányért és az átfogó tájékoztatásért. Előbb néhány át, átfogó észrevételt szeretnék tenni, hogyha az elnök úr nem ellenzi, akkor eh, megkérdezném, hogy mit gondol a bizottság ezekről a kérdésekről. Tehát egyrészt az Agrim, véleményét kell meghallgatni, az Agri tagjainak véleményét, hogy milyen hatással jár a piac megnyitás az önök munkájára, és um, milyen szerepet játszik a nemzetközi kereskedelem. De úgy gondolom, hogy valami mégiscsak hiányzik. A fejlesztési segélyek uh, politikájával való kapcsolatot érdemes volna kidomborítani. Ezért volna érdemes meghallgatni az Európai Bizottságot. Versenyképes ágazatra van szükségünk, de ugyanakkor egy kereskedelmi politikánk van, és nem szabad, hogy veszélyeztessük a kereskedelmi politikával a fejlesztési politikai eszközöket. Segíteni kell a fejlődő országokat, hogy talpra állítsák a gazdaságokat, és nem szabad, hogy nem rossz versenyt eh, szabadítsunk rájuk. Tehát kérdezem, hogy hogyan lehet kapcsolatot teremteni a két szakpolitika között. Aztán van egy kérdésem, amelyet a bizottsághoz szeretnék intézni. Agiléra kollega egy konkrét kérdést vetett fel, a mezőgazdasági termékek piacához való hozzáférésről. Arról tehát, arról a jelenségről, hogy olyan termékek jöhetnek be az Európai Unió piacára, amelyek nem felelnek meg a mi termelési vagy egészségügyi feltételeinknek. A kikötőkbe, a határokra olyan áruk érkeznek meg, amelyik nem felelnek meg ezen elvárásoknak. Ám nincsen egységes határellenőrzés, nincsen egységes adópolitika, és ezért a határellenőrzés során gyakran nem tudják megakadályozni, hogy ezek a nem megfelelő minőségű áruk beáramoljanak a közös piacra. Egy szóval harmonizált politikára van szükség, azért, hogy az áruk behozatalát jól és egységesen tudjuk ellenőrizni. Kérdésem a bizottsághoz. Nem tartják-e szükségesnek, hogy minden az Európai Unió piacára bekerülő árut egységes minőségi ellenőrzésnek vessünk alá. Már, mert ha ez nem így történik, akkor egy eh, lefele irányuló verseny indul el. Köszönöm szépen mindenkinek a kérdést, az észrevételeket. Nagyon örülünk annak persze, hogyha más szakbizottságok tagjai érdeklődnek a munkánk iránt, eljönnek a nemzetközi kereskedelem, a fejlesztési politika valóban olyan szempontok, amelyekre mindig ki kell térnünk. Nem hanyagolhatjuk el őket. Gyakran az a benyomása alakul ki az embernek, hogy az egyes szakbizottságok külön-külön dolgoznak, elzárkóznak a többitől, és néha más szakbizottságok a mi jelentéseinket, vagy a mi véleményünket nem veszik kellőképpen figyelembe. Én pont úgy érvelek, mint önök. Dolgozunk együtt. Tudjuk, hogy önöké az illetékes szerep, önök illetékesek, önök felelősek a nemzetközi kereskedelem kérdésében, de dolgozunk együtt. Fontos, hogy a mezőgazdasági ágazat szempontjaiból is megvilágítsuk ezeket a kérdéseket. Mi a saját szempontunk alapján fogjuk megfogalmazni a véleményünket, és éppen ezért örülök, hogy eljött hozzánk az Intából, és biztassa a kollégáit, hogy gyakrabban jöjjenek el hozzánk, amikor ilyen nemzetközi kereskedelmi kérdésekről van szó. Fontos, hogy a Envivel, az Intával és egy sor további szakbizottsággal szorosabbra fűzzük az együttműködésünket, hiszen valóban ezek a kérdések méltók ahhoz, hogy több szakbizottsága is megvitassák őket, de nem akarunk egymás tyúk szemére lépni persze, nem akarunk egymás hatáskörébe beavatkozni. Ezt ezért el kellett mondanom. Most pedig meg adom az előadónknak a szót, aki a jelentés tervezetről fog beszámolni. Swinbank kollega mondadója alapján. Euh, Úgy gondolom, hogy kicsit helyére kellene tenni a dolgokat, és valóban arról kellene beszélnünk, ami tényleg fontos minden egyes tagállamban a gazdák számára. Először is köszönjük szépen a prezentációt. Az egyértelműen kiderült, hogy az Európai Unió tevékenységeinek nagyon komoly kihatása van a kápra. Ennek ez a kihatás lehet pozitív, mint ahogy bizonyos példákkal be is mutatta, ugyanakkor lehetnek ennek káros következményei is bizonyos döntések esetében, amelyek különösen olyan megállapodásokra vonatkoznak, amelyek már lezárultak, mint ahogy Aguilera asszony elmondta, a marokkói paradicsom esetében, amely igen komolyan befolyásolta a francia, spanyol vagy olasz paradicsom termelést. De beszélhetünk a tunéziai olívaolajról is, tulajdonképpen ugyanebben a kontextusban. Véleményem szerint elvi kérdésekről van szó, és működési szabályokról van szó. A Mercosurnál a szarvasmarha hús esetében felmerül ugyanez a probléma, mind a TTIP-nél, mind a SETA-nál, és azt hiszem, hogy egy kicsit le kellene lassítanunk, mint ahogy azt már el is mondtuk, és egy kicsit át kellene vizsgálnunk a helyzetet. Elnök úr, ön is elmondta, hogy erről a témáról egy kicsit más szemszögből is kell majd beszélnünk. Valóban, erre szükség van. A prezentáció konklúziója az volt, hogy mindez hozzájárul a mezőgazdasági piacokon az árak volatilitásához. És ezt nyilván mi is fokozódó aggodalommal figyeltük az elmúlt két évben az orosz embargó kihatását tekintve az Európai Uniós gazdák bevételére nézve a külpolitikának olyannak kell lennie, amely mindig figyelembe veszi az Európai Uniós gazdák életét és érdekeit, és hogy ne csak a pénz irányítsa a következő kül kapcsolati tárgyalásokat. Köszönöm szépen, DESZ képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja DESZ képviselő, és köszönöm a szakértőnek a beszámolót. És ha a külpolitika a, és az agrárpolitika, a mezőgazdasági politika összefüggéseit nézzük, nem gondolja, hogy az Oroszországgal kapcsolatos bolykott témájában hiteltelenek vagyunk. Nemrégiben azt olvastam, hogy amerikai űrhajósok ismét csak az orosz bázisról indulnak, hogy a nemzetközi űrállomáshoz el tudjanak jutni ezen a téren nem bolykottáljuk Oroszországot, másrészt a mezőgazdaságban igen, szerintem azért egységesen kellene fellépni, és világosan látni kell azt is, hogy ez a bolykott a mezőgazdaságainak súlyos, mezőgazdaságunknak súlyos károkat okoz, véget kellene vetni neki. Egy konkrét kérdés. Beszélt a WTO-ról és a Dohai fordulóról. Nem lenne jobb, hogyha a Dohai fordulót újra fellendítenénk, életre keltenénk? új életet lehelnénk belé, ahelyett, hogy számtalan kétoldalú megállapodást kössünk. Egy WTO megállapodás sokkal jobban szolgálna az európai mezőgazdaságot, mint a bilaterális megállapodások, a Mercosur, a TTIP és hasonlók. Nagyon sajnálom, hogy a dohai forduló szinte már halottnak tekintető. Ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti, én is látok itt lehetőségeket, de nagyon óvatosnak kell lennünk. Beszélt a marhahúsról is röviden. Az ilyen megállapodások ön szerint szükségesé teszik-e a mennyiségi korlátokat? Más nem nagyon tudok elképzelni, mint megoldást, nem engedhetünk be korlátlanul marhahúst a piacainkra. Beszélt a greeningről, a zöldítésről is. A múlt héten olvastam egy beszámolót Bajorországból. Az egy nagyon fontos agrár tartomány, és az eddigi zöldítési intézkedések ott nagyon jó eredményeket hoztak. A zöldítésre használnak fel telentés most már jelentős területeket, én is egyébként egy aktív gazda vagyok, és azt látom, hogy a zöldítésnek pozitív eredményei vannak. Bajorországban azonban azt is tapasztaljuk, hogy a zöldítés még hatékonyabb lehetne, hogyha a nemzetállamok szintjén a bürokratikus korlátokat nem, nem növelték volna meg túlzottan. A Német Szövetségi Kormány például olyan bonyolult szabályokat vezetett be, hogy annak szinte egy gazda sem tud már megfelelni. A gazdák maguk is már azt mondják, hogy nem akarják, hogy nemzeti szinten szabályozzák ezt a kérdést, hanem szabályozzák ezt Brüsszelben, mert Brüsszel sokkal jobban, jobban dolgozik, sokkal jobb munkát végez, mint a hazai kormányok. Lehet, hogy ezeket a kérdéseket tényleg érdemes európai szinten szabályozni. Ami pedig a normákat illeti, a standardokat szeretném megköszönni az INTA szakbizottsági kolléganőnek. 2000 négytől kezdve néhány éven keresztül az Inte tagja is voltam, ott képviseltem a mezőgazdasági érdekeket. Ebben a ciklusban sajnos ott már nem jutott nekem hely, nagyon sajnálom, hogy nem folytathatom az ottani munkámat. Mindenképpen úgy gondolom, hogy igaza van. A bilaterális megállapodások megkötésekor mindenképpen ragaszkodunk kell a standardjainkhoz. 2010-ben Készítettem egy módosítót a Mercosur tárgyalásokra vonatkozólag, amely arról szólt, hogy az élelmiszeripari és agrártermékeket csak akkor engedhetjük be, hogyha az állatjóléti, környezetvédelmi és szociális standardjainkat betartják. 2010-ben volt ez. 500 34-en szavaztak igennel a népszerinti szavazás alkalmával. Szerintem mindig hivatkozhatunk erre a döntésre. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen az elmondottakat, elnök. Köszönöm szépen, Petér asszony következik. Köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni a tanulmány szerzőjének, hogy elkészítette ezt a tanulmányt. Az Európai Unió és az Európai Unió mezőgazdasága egy sor kihívásnak van kitéve, és ezek javarészt az Európai Unió politikai döntéseire vezethetők vissza. Éppen ezért az európai külpolitikának a jövőben óvatosabbnak kell lennie, óvatosabb döntéseket kell hozni, hiszen a korábban meghozott nemzetközi kereskedelmi döntések negatív kihatással vannak a gazdálkodókra. Horvátország is a gyenge lábakon álló mezőgazdasági piacok közé tartozik. A nyugat-európai importok elárasztják a piacunkat, a gazdálkodóink nem, el, nem tudtak kellőképpen megerősödni. Persze fontos, hogy a harmadik világban lévő új demokráciákat támogassuk, de azért a gazdálkodóinket nem lehetetleníthetjük el emiatt. Kérdezem, hogyan lehetne az EU külpolitikájának a mezőgazdaságra való negatív hatását csökkenteni? És milyen mechanizmusokat használhatnánk a tisztességtelen verseny elleni fellépés során? Van egy kérdésem az Európai Bizottsághoz is. Horvátország és más tagállamok olyan államokból importálnak zöldséget és gyümölcsöt, amelyek nem EU-s tagállamok. Ezeket a termékeket olyan növényvédőszerekkel kezelték, amelyek növény és és növényvédőszerekkel és peszticidekkel kezelték, amelyek nem engedélyezettek az Európai Unión belül. Mi Horvátországban úgy gondoljuk, hogy ezek a termékek veszélyeztetik a fogyasztók egészségét, ráadásul olcsóbb őket előállítani. Tehát ilyen módon torzítják a verseny, Tisztességtelen versenyhelyzet jön létre. Ezért itt valamit tennünk kell. Kérdezem önt, a szakértőnket, hogy mely intézkedéseket alkalmazhatnák a tagállamok, annak érdekében, hogy az ilyesfajta mezőgazdasági termékek importját megakadályozzák, melyeket, mint mondtam, e nem engedélyezett növényvédőszerekkel kezeltek. Köszönöm, Bogotics képviselő, köszönöm szépen a tanulmányt. Kitűnő ez a tanulmány, köszönöm az előadást, nagyon pontosan elmagyaráztam a számunkra, hogy az európai agrárpolitika hogyan működik. Egyrészt, eh, hogy milyen külső kihatások eh, érvény hat, hatnak rájuk, rá. Az elmúlt években egy sor tényező kapcsolódott össze, például a tejkvóta kivezetése, vagy az orosz embargó, megmutatták, hogy rövid távú változások milyen negatív kihatással lehetnek az egész piacra. Nem akarok az Oroszország irányába mutató külpolitikáról beszélni, de az tény, hogy a konfliktus elsőfokú áldozatai a gazdálkodók, a mezőgazdasági termelők. Attól félek, hogy az orosz embargó negatív kihatásai hosszú távra átalakítják a piacot. Az orosz gazdaság átalakul, más külkereskedelmi partnereket keresnek, Éppen ezért igenis kötelezettségünk az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a nagy politika sakjátszmájának ne parasztáldozatává váljanak, kapaszkodjanak meg a parasztok, az európai gazdálkodók. Éppen ezért fontos, hogy itt védőintézkedéseket tegyünk. Petir kollégám, Horvátországból jövő képviselőtársam már mondta, hogy nem szabad az Európai Uniót egészében egyként kezelni, óriási különbségek mutatkoznak a mezőgazdasági termelésben a tagállamok között. A nagyobb termelési szerkezetben működő, versenyképesebb gazdaságokat kevésbé sújtja, a, sújtja mondjuk az orosz embargó differenciált megközelítésre van szükség. Márpedig, hogyha megfelelő el akarjuk az európai mezőgazdaság alapjául szolgáló érdekeket képviselni, akkor biztosítanunk kell egyrészt az élelmiszerellátást, másrészt biztosítanunk kell a gazdálkodók megélhetését, és nem szabad megfeledkeznünk a táj és a vidék eh, ápolásáról, a tájkép fenntartásának nagyon fontos szempontjáról is komplex kérdések ezek. Ezeket mind figyelembe kell venni, főleg az olyan gyors változások idején, amelyeknek tanúi vagyunk. Gondoljunk csak a ceta Egy sor kihívást jelent ez számunkra, van, amit előre láthatunk, van, amit nem. Úgy gondolom, hogy tényleg meg kell védeni az európai gazdálkodókat. Köszönöm. De Castro képviselő, köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni a tanulmány szerzőjének ezt a tanulmányt. Nagyon érdekes volt ez a tanulmány. Ahogyan több kolléga már kihangsúlyoztam, a közös agrárpolitika gyakran a külpolitika döntéseinek áldozata. Például megszenvedjük azokat a döntéseket, amelyekben nem veszik figyelembe a kölcsönösség szempontját, a szabályok kölcsönösségének szempontját, de a Gélér asszony beszélt erről. Köszönöm neki, hogy kiemelt ezt a kérdést. Kérdésem professzor úr a következő. Figyelembe véve, hogy beszéltünk a külügyi politika kapra való kihatásairól, felmerül bennem, hogy nem volna érdemes megvizsgálni, hogy maga kap milyen módon befolyásolhatja a külpolitikai döntéseket. Arra gondolok, hogy például a kap Európában a vidékfejlesztési programmal, vagy a LEADER programmal egészen új utat jár, és segíthet a szomszédos térségekben, mondjuk az észak-afrikai országokban, gal való együttműködést, a Marokkóval, a Tunéziával való együttműködést. Gyakran ugye próbálunk elszigeteledni tőlük, másrészt eh, pedig próbáljuk megnyitni határainkat. Érdemes volna tehát ezeket a vidékfejlesztési programokat felajánlani nekik is, példaként mutatni, és ezzel segíthetnénk akár a, mondjuk egy földközi-tengeri líder program kiadalakításában segíthetnénk az kis szintről való építkezést a Magreb országokban, segíthetnénk azt, hogy a mi termelés szerkezetünkhöz hasonló szerkezet alakuljon ki. Tehát kérdezem öntől, hogy hogyan befolyásolhatná a kap pozitív módon az Európai Unió külpolitikáját, és hogyan lehetne olyan együttműködési programokat kialakítani, amelyek nem csak a kompetitív konfliktusra építenének, hanem valóban a észak-afrikai országok fejlesztését szolgálnák a kap szabályai átvételével. Köszönöm szépen, Nikolzon képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Swinbank professzornak a kitűnő jelentést, melyet készített. A WTO, vagy a TTIP, vagy a Mercosur, vagy a más szabadkereskedelmi megállapodások tárgyalása során vannak offenzív és defenzív tárgyalási pozíciók. Ez a tárgyalás valósága. Nem lehet csak izolacionistának lenni, hanem van, amit adnunk kell, és van, amit kaphatunk is a tárgyalások során. Beszéltünk itt a harmadik államokból jövő importokról. Persze. Én a brazil marhaválság idején a szakbizottságunk delegációjának tagja voltam, aki Brazíliába utazott el. A, mi azt mondtuk a bizottságnak, hogy a brazil marhahús meg, a bizottság azt mondta neki, hogy a brazil marhahús megfelel a mi normáinknak. Elutaztunk, um, Brazíliában, Idon Pájz volt az Agriszak Bizottság vezetője, és megállapítottuk, hogy ez nem igaz. A bizottság állítása nem felel meg a valóságnak. Elfogadjuk Európában, hogy um, csökkentjük a normáinkat, um, az intás kollega is ezt a kérdést vetette föl. Ez voltak éppen a probléma alapjára világít rá. Hajlandók vagyunk-e arra, hogy kompromitáljuk, veszélyeztessük a normáinkat, vagy sem. Már pedig, hogyha veszélyeztetjük és feladjuk a normáinkat a harmadik államokból jövő termékek tekintetében, akkor veszélyeztetjük a saját termelőinket és a fogyasztóinkat is. Ezért gyakran elfogadhatatlan a bizottság által megfogadott állás, el, el, megfogalmazott álláspont. Úgy gondolom, hogy gyakran a bizottság nem az Európai Unió termelőinek vagy fogyasztóinak érdekeit tartja szem előtt, hanem a szabadkereskedelmet általános érdeke vagy érvként ez egy olyan aggály, amely nem csak engem foglalkoztat, hanem minden tagállamban a termelőket igenis foglalkoztatja, hogy milyen termékek kerülnek az Unióba. Professzor úr, ugyanakkor a Brexit kapcsán nem értek önnel teljesen egyet. Hát igen, elbuktunk, a Brexit um, kampányban, de hát jó demokrataként el kell fogadnunk a, a népszavát, a, a népszavazás eredményét, de hogyha elgondolkozunk a Brexit következményeink, azt hiszem, hogy minnyáján, minnyáink számára látható, hogy hatalmas változást jelent ez majd a 27-ek Európájának és az Egyesült Királyságnak. Éppen ezért megkérném, hogy beszéljen még erről 40 éves kereskedelemre, kereskedelmi kapcsolatok változnak meg az Egyesült Királyság és az EU között, és egyik napra a másikra ezek hatalmas eh, kihatással járnak, hatalmas változást jelent majd, hogyha ezeket a kapcsolatokat más alapokra helyezzük, nem csak az Egyesült Királyságban, hanem a 27-ek EU-jában is. 12%-os haszonnal járt a termelők számára, például a leértékelés, amikor leértékelték a fontot, de közben komplexen kell látni ezt a kérdést. Én magam egyébként Észak-Írországban jövök, ezt gondolom az accentem, az kiejtésem alapján világos, és az agrifood területen a szomszédaim 12-13 százalékos az ír köztársaságból jövő szomszédaink 12-13 százalékos veszteséggel kellett, hogy számoljanak a leértékelés miatt. Azt gondolom, hogy ezek azok a változások, amelyeket el kell fogadnunk, amelyekkel együtt kell majd élnünk. 2-3 százalékot egy termelő még le tud nyelni, de 10-15 százalékos áringadozást rövid távon még kompenzálni tud, de hosszú távon már nem. Kérdezem tehát a professzort, hogy, hogy kérem, hogy számoljon be még a Brexit kihatásáról. Lehet, hogy persze nem ez, nem ez volt a témája, szívesen csak négy szem között beszélek önnel erről, de úgy gondolom, hogy hatalmas változások állnak előttünk a következő egy-két évben. Nagyon szépen köszönöm. A bizottságot hallgatnánk most meg. Andere úr, ön a szó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Swinbank úrnak, professzor úrnak köszönöm ezt a kiváló előadást és ezt a nagyon érdekes jelentést. Nagyon érdekesnek, informatívnak tartom a jelentést, és helytállónak és kiegyensúlyozottnak is. Az UNO külső tevékenysége, a nemzetközi megállapodások, a nemzetközi kereskedelmi megállapodások, sőt a COP21, ezek mind-mind rendkívül fontos tényezők, amikor a piaci eseményekről van szó, és amikor a mezőgazdasági, közös mezőgazdasági politika evolúciójáról beszélünk. Nem vagyok teljesen meggyőződve a kauzalitásról, az okozati összefüggésről, a WTO tárgyalásokat illetően és a Fischler reformot illetően. Szerintem inkább más belső tényezők hatására kell itt gondolni. Szó esett arról is, hogy egy megállapodás maga is hathat, egy egész sor kereskedelmi megállapodás pedig kumulatív hatással lehet. Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság, ahogyan is említette, tanulmányt készít, megpróbálja felmérni azt, nyilván ez nem egyszerű, hogy milyen együttes hatást gyakorolnak az eddigi megállapodások, illetve a közeljövőben potenciálisan megkötendő megállapodások a mezőgazdasági politikánkra nézve. Folyamatban van a tanulmányjal kapcsolatos munka, az illetékes biztos már bejelentette ennek az elkészültét, és remélhetőleg sikerül hamarosan lezárni az ezzel kapcsolatos munkát és bemutatni azt itt a parlamentben és a tanácsban is. Gazdasági elemzésekkel foglalkoztam, és ebbéli minőségemben támogattam a tárgyalókat a kereskedelmi megállapodások során. A marhahús egy nagyon fontos ágazat a számunkra, rengeteg elemzést készítettünk ezen a téren saját szememmel is láthattam, személyesen is megtapasztaltam azt, hogy az Európai Unió tárgyalója mennyire körültekintően járt el, amikor a marhahústól tárgyalt. Nicholson úr nagyon helyesen fogalmazta meg, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a nyitás és a mezőgazdasági ágazat védelme között, illetve a között, hogy esetleg nem nyitunk eléggé, és ezzel világpiaci lehetőségektől esünk el. Az INTA szakbizottságban dolgozó képviselő a normákra, a standardokra kérdezett rá. Feljegyeztem a gondolatait, és lesz már egyeztetés erről a kérdésről a tárgyaló csapattal, illetve az egészségügyi főigazgatóság vezetőjével is. Mégis el kell mondanom, hogy az élelmiszeripari termékek és így a hús behozatala is meg kell, hogy feleljen nyilvánvalóan bizonyos biztonsági követelményeknek. Másrésztről, ha Európában úgy döntünk, hogy emeljük a standardok szintjét, hogy ezzel eleget tegyünk, az 500 millió európai polgár elvárásainak, akkor ez a belső kereslet szempontjából előnyös, de előnyös azok számára is világszerte, akik jobb termékeket szeretnének vásárolni. Elemzőként az elmúlt évtized során azt láttam, hogy az élelmiszeripari termékeink exportja megduplázódott. Az európai mezőgazdasági termékek minősége nem mítosz, hanem tény. Ez is ezt mutatja. Az Európai Unió egy nagy nettó exportőre a mezőgazdasági termékeknek 2010 óta. És végül még egy megjegyzés. A különböző gyomírtó, illetve a különböző peszticidekkel kezelt mezőgazdasági termékeket, illetően ezt a szakértőkre hagynám, de tudom, hogy van egy szabályozás, amely a maradványok küszöbértékére vonatkozik, és úgy tudom, hogy a kereskedők is nagyon, követ, nagyon szigorú követelményeknek kell, hogy eleget tegyenek ezen termékek esetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rodríguez képviselő kért még egyszer szót, tessék. Igen, elnök úr, egy dolgot pontosítani szeretnék a bizottság képviselője irányába intézném a szavaimat. Azt gondolom, és minden bizonyal egyetért velem a bizottság ebben, hogy tisztességtelen verseny uralkodik a tagállamok között, ami az agrártermékek ellenőrzését illeti. A földközi-tengeri régióból és a délkelet-ázsiából érkedő friss termékek érkeztekor azt láthatjuk, hogy sokszor ezeket a termékeket más útvonalon szállítják, annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a normáknak, a standardoknak. Hogyha már Európában viszont vannak normák és standardok, akkor megfelelő minőségi normákat is működtetnünk kell a fogyasztók érdekében, és fel kell lépnünk azzal a tisztességtelen versennyel szemben, amely az európai gazdaságnak és mezőgazdaságnak is károkat okoz. Ez nem azt jelenti, hogy a termékek minőségére vonatkozólag még több standardra lenne szükség, hanem arról kell gondoskodnunk, hogy az Európába érkező termékek eleget tegyenek ezeknek a normáknak. Tudom, hogy ez nem a mezőgazdasági szakbizottság illetékességébe tartozik, de a polgárok, illetve az ő képviselők az Európai Bizottságot egységként szemlélik, és hát az Európai Parlamenten belül is vannak koordináló egységek, biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottságon belül is van némi koordináció. Tehát nem újabb szabályokra van szükség, hanem arra kell odafigyelnünk, hogy a meglévő szabályokat betartassuk. Fontosnak tartom azt, hogy az ellenőrzéseket is ugyanaz szigorral végezzék itt, mint másutt, azzal a garanciával, hogy az összes importált terméket ugyanolyan körülmények között importáljuk, mint amilyen követelményeket elvárunk az európai gazdáktól, és ez az ön előadása során valahogy kicsit elveszett a számomra. Elnök, köszönöm szépen. Van még időnk ez nagyon ritkán fordul elő, ezért meghallgathatunk egy, meghallgathatjuk, más, meghallgathatjuk másodszor is a képviselőket, Hojzling úr. Csak a bizottság felszólalásához fűznék hozzá valamit, hát mi olyan sikeresek vagyunk, ha a bizottság gondolatmenetét követjük, olyan jól teljesítünk a nemzetközi piacokon is, minden rendben van. Hát emlékeztetnék arra, hogy ez csak azért van így, mert az agrár árak az elmúlt években, az elmúlt két évben például nagyon súlyosan csökkentek. Nézzük meg, mi történt a tejjel. A tejárak Európában jóval alacsonyabbak részben, mint Új-Zélandon, ennek köszönhető ez a fejlemény. Hát akkor itt a siker. Németországban négy év leforgása alatt 40 ezer termelőt veszítettünk, tejtermelőt veszítettünk el. Ez siker? Piacokat nyertünk, igen, de a termelők felhagytak a termeléssel, és a, a sertéshús esetében hasonló a helyzet. Úgyhogy el kell gondolkodni, hogy ennek az export modellnek van-e értelme, illetve hogy kinek hasznos ez. Nyilván azok számára nem hasznosak, akiknek verseny, versengeniük kell azokkal a külső versenytársakkal, akik nem felelnek meg ilyen magas standardoknak, mint mi itt. Ami a standardokat illeti egyébként, nem mondhatjuk azt, hogy minden ide érkező termék megfelel a mi standardjainknak. Az usa érkező érkező marhahús gondolhatunk itt, illetve az atracén alkalmazására. És azt is látjuk, hogy nincsenek azonos standardok például a gabonafélék termelésében, hát akkor nem beszélhetünk azonos standardokról, azt hiszem. Flanagan képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nem kaptam választ az Európai Bizottságtól ez az első alkalom itt az Agri Szakbizottságban, hogy felvessük azt, hogy a marhahús termelők most már nagyon eltérő információkat kapnak. Malmström asszonynak igaza van, vagy Hogan úrnak van igaza, ellentmondó információkat kapnak. Tisztán kell látnunk, világos válaszra van szükség. Sokszor az ember itt feltesz egy kérdést, és nagyon oda kell figyelnie arra, hogy milyen választ kap, mert sokszor annyira homályosan fogalmaznak, hogy nem is tudja eldönteni az ember, hogy vajon most akkor választ kapott, avagy sem. Hát és akkor hogy döntsék el szegény marha, hús, teny- marha tenyésztők? Hát milyen nótát fújnak akkor most? Milyen nótát fúj Hogan biztos, és milyen nótát fújnak önök? Köszönöm szépen, elnök úr! Annak már önmagában véve örülök, hogy a bilaterális megállapodások kihatásairól éppen most készített el egy tanulmányt a bizottság, hogy ez hogyan befolyásolja majd a gazdák bevételeit. Ugyanakkor remélem, hogy az európai gazdák és a harmadik országos gazdák közötti elvileg érvényesülő egyenlő bánásmód tényleg megmarad, illetve hogy jobban odafigyelnek majd a kívülről érkező termékekben felelhető peszticid maradványokra. Amikor a harmadik országokban olyan anyagokat használnak, amelyek teljes mértékben tiltottak itt az Európai Unióban, akkor mi történik? Illetve, hogyha olyan anyagokat használnak, amelyek itt ugyan szintén, illetve olyan anyagokat használnak, amelyek kiváltanak az Európai Unióban használatos drágább anyagokat, például peszticideket, akkor ez nyilván piac hátrányba fogja sodorni az európai gazdákat. Ráadásul a fogyasztók is kockázatosabb termékeket fognak majd találni a boltokban. Köszönöm. Przedstawiciel komisji chce jeszcze zabrać głos? A bizottság képviselőit szeretném megkérdezni, hogy hozzá kíván-e szólni, tessék. Köszönöm szépen. Megpróbálok egyértelmű választ adni a kérdésre, ami egyébként maga is eléggé egyértelmű volt. Sajnálatos módon azt nem tudom megmondani, hogy eh, Hogan biztos úr mit mondott, nem tudom ezt most pontosan felidézni, azt sem, amit Malmström biztos asszony mondott, de ami egészen biztosan igaz, a bilaterális megállapodásokra vonatkozó tanulmányra, az az, hogy februárban arra kértek minket, hogy készítsünk el négy területre nézve egy tanulmányt ebben a témában, az, amelyek közül az egyik terület a szarvasmarha ágazat volt. A, azok a megjegyzések, amelyek a, az unfair versenyre vonatkoznak, abban a tekintetben, hogy bizonyos vegyi anyagokat harmadik országokban lehet használni, az Európai Unióban pedig nem. Ezt a kérdést át fogom adni ehhez jobban értő kollégáimnak, hogy ők nyilatkozzanak erről. Köszönöm igen, reméljük, hogy megkapjuk majd a megfelelő válaszokat. Az is jó, hogyha ezeket írásban küldik el a kollégái. A manipulációról és a spekulációról világpiaci tekintetben viszonylag keveset beszéltünk. Azt mindannyian tudjuk, hogy az árak csökkennek, hogy nagyon sok szerződés kerül aláírásra, ugyanakkor arról keveset beszélünk, hogy hogyan jutottunk el ehhez a helyzethez, ehhez a helyzethez, ahol alacsony áron lehet vásárolni, és például a tejpiacon nagyon komoly játék alakult ki, különösen a tejpor tekintetében, de úgy gondolom, hogy ez most már igaz a gabonapiacra is egy kicsit részletesebben oda kellene figyelnünk erre. Talán erről is részletesebb tanulmányt kellene elkészíteni, ugyanis vannak olyan elemek, amelyek nehezen azonosíthatóak be, ugyanakkor fontosak, sőt, kockázatosak is lehetnek a tagállami politikákra nézve, illetve az Európai Uniós politikákra nézve. Vannak olyan változások, például olyan nyitási lehetőségek, amelyek már ma is jelentkeznek, például mondjuk az ukrán termékek irányába, de ezeket a lehetőségeket még jobban meg kellene vizsgálnunk. Az erre vonatkozó hatások egyelőre csak Lengyelországban jelentkeznek, de úgy gondolom, hogy ezek begyűrűznek majd mindenhová, hiszen közös piac az európai piac. Visszaadom a szót a professzor úrnak, és szeretném még mindenkinek elmondani, hogy Malmström biztos asszonynal lesz majd egy találkozónk októberben, és akkor mindenki felteheti majd a részletes kérdéseit. És most akkor visszaadnám a szót szakértőnknek, hogy ő is válaszolni tudjon a kollégák által feltett kérdésekre. Professzor úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban igen éles vita alakult ki növényegészségügyi kérdésekben, import kérdésben, illetve külön kialakult egy vita a bizottsággal is, Na most a bizottsággal folytatott vitára nem reagálnék, mert úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül az én asztalom. Nagyon sok piaci fejlemény, instabilitás következett be, amely kihatással volt az Európai Uniós mezőgazdasági piacra. Erről külön vitát lehetne rendezni, és kellene is, mint ahogy azt az elnök úr elmondta. Az én feladatom tulajdonképpen az volt, hogy megnézzem, hogy az Európai Unió külügyi fellépése milyen kihatással van a kápra, tehát nem feltétlenül az importtal vagy a növény és egészségügyi kérdésekkel kellett foglalkoznom. És valóban jogos a kérdés, hogy a külügyi fellépés milyen kapcsolatban van a káppal, és lehetne ezt még specifikusabban is megfogalmazni, hogy különböző mezőgazdasági területekre hogyan hatnak ki a külügyi fellépések. A TTIP-ről, a szarvasmarháról valóban lehetne választ adni, Flanagan úr kérdésére, de azt hiszem, hogy erre inkább a bizottságnak kellene választ adnia, és én úgy gondolom, hogy a komoly vitákat mindenképpen le kell folytatni a Mercosur kapcsolatával. Erről is lehetne külön vitát szervezni, de azt hiszem, hogy a mai napi témánk inkább az, hogy egy kereskedelmi megállapodás önmagában egy darab, nem lesz feltétlenül a kihatással az európai országokra, ám hasonló kereskedelmi megállapodások sorozata valószínűleg komoly kihatással lesz majd az Európai Uniós kápra. Desz úr azt kérdezte, hogy valóban azon az úton kellett tovább haladnunk, hogy folyamatosan újabb és újabb kereskedelmi megállapodások születnek, vagy pedig a dohai tárgyalás újraindítása lenne üdvös, én a másodikkal értek egyet, ugyanis ezeknek a szélesebb körű kereskedelmi megállapodásoknak mindenképpen megvan az előnyük a tradicionális tarifa és kvóta kérdések kezelésében, jobbak, mint a külön-külön megkötött bilaterális kereskedelmi megállapodások. Elhangzott egy megjegyzés, ugyanis a, az előadásomban igyekeztem semlegesen fogalmazni, de volt egy olyan megjegyzés, amit egy közgazdász javasolt, ami a fogyasztókra vonatkozott, és érdekes módon nagyon sok megjegyzés született ezzel a résszel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió elsősorban vámunió volt, hogy a tarifa jellegű akadályok megszűnése létrejöhessen, amiből természetesen nem csak a gazdák nyertek, mert nagyobb piachoz jutottak hozzá, hanem a fogyasztók is nyertek, ugyanis szélesebb termékskálához jutottak hozzá olcsóbb árakon de hát nyilván egy olyan előállító jellegű iparág, mint a mezőgazdasági iparág, fel kell, hogy készüljön arra, hogyha több termék jelenik meg, hogyha szélesedik a piac, akkor a verseny is erősödni fog. És most itt hirtelen nézem a jegyzeteimet, és nem vagyok biztos, hogy mindent rendesen el tudok olvasni, amit hirtelen felírtam a Brexitről is kérdeztek, de hát nem hinném, hogy ez lenne a megfelelő fóruma annak, hogy a Brexitről nyilatkozzam. Természetesen más fóruma. Szívesen nyilatkozom erről a kérdésről, van véleményem. És hogyha jól gondolom, a brit akadémiai szféra képviselőit egyelőre nem vonták be semmilyen ilyen jellegű vitába, és hát azt hiszem, hogy az elsődleges kérdés mindenképpen az északír kérdés. Most nem szeretnék itt politikai vitába mut, bot, bocsátkozni, és remélem, hogy legalább félig meddig válaszoltam a feltett kérdésekre. Köszönjük szépen, professzor úr! A legfontosabb kérdéseket és problémákat valóban említette, ezekre visszatért, de biztos nem utoljára beszélgetünk ezekről a kérdésekről, hiszen a helyzet változik, a globalizáció újabb és újabb kihívások elé állít bennünket, és ez persze kihat az EU közös agrárpolitikájára is. Egyszer régen hajdan volt, például nem lehetett a gabonát átszállítani a tengeren, mármint lehetett, de nem érte meg. Mára erre is lehetőség van, tehát valóban globálissá vált a piac. Egyszer régen hajdanán nem lehetett Kínába exportálni a belga csokoládét. Mára komoly felvevő piac van Kínában. Egyszerűen szóval változik a helyzet, de a határok kérdése, az áruk és a termékek biztonságának kérdése továbbra is aktuális. Meg kell vizsgálni, hogy milyen szabályok érvényesek az egyes államokban a biztonság, az áruk biztonsága tekintetében. Egy szabad a szabad kereskedelem és a globális kereskedelem igenis határokba ütközik. A kereskedéshez két partnerre van szükség, épp úgy, mint a tangó tánchoz is két partnerre van szükség. Nem lehet egyedül maga magunkkal kereskedni, ez vonatkozik az EU-ra is. Emlékszem én a cukorreformról szóló vitára, melynek a célja az volt, hogy a dél-amerikai cukortermelőket helyzetbe hozzuk, de hát nem így működött, hanem inkább a multik malmára hajtottuk a vizet a döntéseinkkel. Egy szóval megfontoltnak kell lenni, és a kap jövőjét a tudományos felismerések fényében, tükrében kell látnunk. Köszönöm Swinbank professzornak, hogy eljött, köszönöm a képviselőtársaimnak az aktív részvételt, nem is akarok semmit sem mondani, hiszen örülök annak, hogy megvitathattuk ezt a vitát. Nagyon is lobbiztunk a koordinátoroknál, hogy megbízásba adhassuk ezt a tanulmányt. Örülök, hogy rendelkezésünkre áll. De még Flanagan úr kapszott, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyebek alatt felszeretném vetni, azzal kapcsolatban, amit Nikolson kollégám mondott, hogy készítsünk egy jelentést a Brexitről, vagy legalábbis egy találkozónkban koncentráljunk erre. Hatalmas, súlyos kihatással jár majd a Brexit az egész Európai Unióra, a brit és az e- ír gazdálkodókra, hiszen az Egyesült Királyság milyen integrált a közös agrárpolitikába. Úgy gondolom, hogy egy, vagy egy saját jelentést, vagy egy saját egy olyan találkozót kell tartanunk, amiben ezeket a kérdéseket megvitatjuk. Nikolson kollega sokkal nagyobb szakértője a témának, mint én, de meg kell vitatnunk, hogy milyen kihatással jár majd a Brexit ránk. Nem lehet felkészületlenül állni a Brexit előtt. Ez a legfőbb kérdés, amely írószágban most a gazdálkodókat foglalkoztatja Szóval vizsgáljuk meg, hogy hogyan készülhetünk fel a Brexitre, és hogyan tudjuk a negatív kihatásait kiküszöbölni. Köszönöm szépen. Flanagan úr valóban elgondolkodtott, és jó felvetés ez, de hát erről a koordinátoroknak kell majd döntenie, de mindenképpen elgondolkodtató a felvetés. Magunktól szólva biztos vagyok benne, biztos, hogy ki tudjuk majd dolgozni, milyen megfelelő válasz a Brexitre. Nicholson úr kéri ezt. Tessék, Nicholson. Én úgy gondolom, hogy a koordinátorok ülésen kell ezt felvetni, de egy észrevételem még van. Meg kell vizsgálni a lehetőségeinket. És a tények szemébe kell nézni. Nem tudunk egyszerre minden tényre megfelelő választ adni, de a koordinátorok körében meg kellene vizsgálni, hogy milyen választ keresünk, hogyan keresünk a választ, hiszen minden tagállam mezőgazdaságára súlyos kihatással lesz majd a Brexit. Köszönöm szépen! Elfogadjuk ezt a felvetést, megfontoljuk, megszívleljük, a koordinátorok majd eszmét cserélnek róla az egyebek alatt van-e még bárkinek bármilyen felvetésem? Stefan Löfol, Stefan Löfol volt kollégánk. Egy találkozót tartott Szeptember 1-én és 2-án az agrárminiszterek találkozójának volt a házigazdája, ahol a kap jövőjéről volt szó. Andriő úr jelen volt, az Agri Szakbizottság nevében, és biztos vagyok benne, hogy következő ülésünkön majd beszámol erről. Hasznos volna tényleg tudni, hogy milyen irányba halad a kap, a közös agrárpolitika. Az is hasznos volna. Hogyha a Korki konferenciáról is valaki beszámolna nekünk. A vidékfejlesztésről, szóló 20 évvel ezelőtti nyilatkozat, illetve az ezt a konferenciát 20 év után megismétlő Korki konferencia eredményeire kíváncsiak volnánk. Szeptember 26-án és 29-én találkozunk legközelebb, de persze Strasbourgban is találkozunk, és utána hó végén. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a tolmácsoknak, és ezzel az ülést lezártuk.